I don't know what that was. Uh, uh Hölgyeim és uraim, kérem önöket, hogy foglalják el a helyüket. Abador, javaslom, hogy üljön ide előre, és akkor minden árnyék jelentés tevőit egy kupacon lesz. Különben így elkülönül a csoporttól. Úgyhogy nagy, nagy szeretettel várjuk Önt itt az első padban. Mindenkit üdvözlök. A mai ülés utolsó ülésszakán nagy örömemre szolgál, hogy itt üdvözölhetem a jelentéstevőt Jürgen Kreutzmann urat. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés az online szerencséjátékok a belső piacon címmel. Ebben a témában, ebben a szakbizottságban ezt a más, ez a második jelentés, úgyhogy már van tapasztalatunk, szak, szakértelmünk ezen a téren. Ez a bizottság által folytatott konzultációra is válasz. Kreutzmann úr, után Abád úr, Solzemorze, Rüle asszony nincs itt. Fox úr itt van, Dionis úr itt van. Úgyhogy az jelentős tevők közül elég sokan itt vannak. Hát minden további nélkül meg is adom a szót Kreutzmann úrnak. Úgy látom, Frón úr is itt van. Na, igen, akkor látom, hogy átült oda, múltkor itt ült. Frón úr tegnap is itt volt, a szolgáltatás irányelvhez szólt hozzá, most akkor lehetőség lesz az online szerencsejátékok témájában hozzászólni. Minden esetre most Kreuzmurnak meg is adom a szót. De. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld könyv, amelyet az Európai Bizottság közé tett, nagyon sok kérdést vett fel, és az Európai Bizottság augusztusban egy összefoglalást fog majd közéteni egyébként. Nos, ez a dokumentum azt mutatja, hogy az Európai Bizottság egy nagyon széles megközelítést választott. Egyik szélsőség ugye a teljes körű szabályozás, a másik pedig a szabályozás elhagyása. Megmutatkozott, hogy európai szinten cselekvés, cselekednünk kell. Tudjuk, hogy érvényben van a szubszidiaritás elve, az Európai Bíróság ezt egyértelműen megerősítette. És világos, és ez az én véleményem is, hogy a szubszidiaritás elvét nem csak meg kell őriznünk, hanem tiszteletben is kell tartanunk azt. Mindaz azonban, ami miatt panaszt hallunk európai szinten, azt csak európai szinten tudjuk megoldani. Ezt az egyes pontban foglaltam össze, mondván, hogy a lakosság természetes játék szenvedélyét úgymond csatornázzuk be szabályozott keretek közé, hiszen a fekete piac csak is Euró- problémája csak is európai szinten oldható meg. A tagállamok nem tudják megoldani a problémát, noha sok intézkedést próbálnak foganatosítani. A kiskorúak védelme például csak is EU-s szinten valósítható meg. A meghallgatáson hallottunk Finnország és Dánia példájáról, ahol van egy központi engedélyezés, rendszer, ahol csak akkor engedélyezhető egy szerencsejáték, hogyha nincs, nem ösztönzik külön a szerencsejátékot. Azonban csak is akkor van értelme a szabályozásnak, ha az Európai Uniós szintű, hiszen máskülönben a szerencsejáték szolgáltatók egyik-másik tagállamban regisztráltathatják magukat, ott, ahol az engedélyezett, és így megkerülik esetleg az eredeti tagállam szabályozását. Hogyha azonban Európai Uniós szinten szabályozzuk mindezt, akkor egyszer kell regisztráltatnia magát a szerencsejáték szolgáltatónak, európai szinten tudjuk szabályozni annak működését, és így a szerencsejáték függőség, illetve játékszenvedély szabályozható, illetve keretek közé szorítható. Hiszen a lottó és sorsolásos játékok, vagy más szerencsejáték szolgáltatók egy központi regisztráció vagy nyilvántartás esetén ellenőrizhetőek. Nagyon fontos a tisztesség és az átláthatóság védelme, biztosítása, ez is csak Európai Uniós szinten valósítható meg. Ma reggel volt egy rendezvény a pénzmosás kapcsán, ennek a problémának a megoldás is csak akkor lelhető fel, hogyha EU szinten cselekszünk. Éppen ezért számomra jelentéstevőként az a konklúzió, hogy mindezen problémákat, kérdésköröket, amelyeket pártokon átívelően valószínűleg mindannyian támogatunk, Európai Uniós szinten oldjuk meg, és ez hogyan tehető meg irányelv révén. Lehet ez egy minimális harmonizáció, hogyha a tagállamok például azt mondják, hogy magasabb standardokat, normákat akarunk. A tagállamok támogatására mindenképp szükség van, hiszen a szubszidiaritás elve miatt ez másként nem oldható meg. A tagállamokat tehát be kell vonni, és a tagállamoknak nagyon nagy érdeke, hogy például a fekete piacot korlátok közé szorítsuk. És hogyha egy Európai Uniós szintű szabályozást valósítunk meg, akkor a fekete piaccal szemben, illetve a tisztességtelen verseny szemben is felléphetünk, gondoljunk például ázsiai szolgáltatókra. Ez azt jelenti, hogy Európa a megoldás annak érdekében, hogy megoldjuk problémáinkat. És a szubszidiaritás elvét nem kerülhetjük meg, éppen ezért a tagállamokra szükségünk van. Meggyőződésem azonban, hogy mindazon problémák, amelyeket az európai tagállamok egyenként nem tudják megoldani, azokat európai uniós szinten megoldhatóak ezáltal. Tehát mindenki nyer azáltal, ha ezt így közelítjük meg. Ezért nem realizálható az a megoldás, hogy például, hogyha egy szerencsejáték szolgáltató nyilvántartásba foglaltatja magát egy tagállamban, akkor mindenütt máshol engedélyezett annak működése. Azonban, hogyha Európai Uniós szinten szabályozunk, akkor a tagállamok mondhatják azt, hogy ezt elfogadjuk, és automatikusan elfogadjuk ezt a rendszert, vagy pedig magasabbra helyezik a normákat, és azt mondják, hogy csak azokat a normákat akarjuk ellenőrizni, amelyek magasabb szintűek, és a többit a szabályozás alapjaként tekintjük ez a bürokrácia csökkentését szolgálná. Remélem, hogy sokan támogatják majd ezt a kezdeményezést, ezért együtt is kell működnünk, hiszen meggyőződésem, hogy a parlament támogatása nélkül a bizottság viszonylag keveset tesz majd. Számomra az derült ki a meghallgatásból, hogy az összes frakció fontosnak tartja ezt a szabályozást, és ez a szabályozás tehát csak Európai Uniós szinten születhet meg, ha azonban közösen együtt tudunk dolgozni ezen a témán, és sikerre tudjuk juttatni ezt, akkor úgy gondolom sikerül megoldást találnunk sok Európai Uniós szinten megoldandó problémára. Ezért reménykedem abban, hogy széles támogatásra talál a javaslat. Nagyon várom az együttműködést az összes árnyék jelentéstevővel mindennek szellemében. Köszönöm. Köszönöm szépen a világos előadást, és reméljük, hogy a bizottság is elmozdul egy konszenzusos álláspont felé. A Badur következik. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Kreuzmann úrnak, a jelentés bemutatását, és szeretném elmondani, hogy általánosságban szerintem a jó úton vagyunk. Egyetértek jó pár dologgal, ami elhangzott. Köszönöm a munkáját. Két-három dolgot említenék. Ez az online piac nem olyan piac, mint a többi. Itt a szabad szolgáltatás nyújtás nem úgy működik, mint más piacokon. Úgy vélem, hogy ezt szem előtt kell tartani a vita során végig. Ezért néhány elvet szintén szem előtt kell tartanunk, például a szubszidiaritás elve, ez nekünk nagyon jól megfelel, az aktív szubszidiaritás elve, mely szerint európai megközelítést kell alkalmazni, tisztelben tartva a, hatá- a tagállamok hatáskörét. A másik dolog a kölcsönös elismerés, vagyis hogy minden tagállam megtarthassa saját szabályozási kereteit. Azzal is egyetértek, hogy a törvényes kínálatot kell megerősíteni, ezzel tudunk fellépni az törvénytelen kínálattal szemben, az illegális kínálattal szemben. Minden, ami ebben az irányban megy, ez helyesnek tűnik számomra. Ugyanakkor az administratív terhek csökkentése az egy dolog, az európai licenc, engedély az már más dolog. Ez két külön dolog, két külön vitatárgyát képezik, ami az administratív terhek csökkentését ért, illeti, valóban a lehetséges maximális mértékben ezt csökkenteni kell, különösen a határokon átnyúló játékok tekintetében. Főleg, hogyha ezek az adminisztrációs terhek nem a fogyasztót védik, hanem fölöslegesnek tekinthetjük ezeket. Valóban ezek megszüntetésen dolgozni kell. Ami az európai engedélyek kiadását illeti, ez egy folyamatnak a vége kell, hogy legyen, nem pedig a kezdete, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy a lehető legjobban egyszerűsíteni kell egy ilyen engedély kiállítását, ezzel még, ezzel még együtt kell ö, ö, dolgozni a jelentéstevővel, ugyanakkor nem szabad, hogy ez a, az egyes tagállamok ö, ö, szabályozási kereteit felülírja. Tehát a tagállamok előjogait fenn kell tartani, egész egyszerűen azért, mert minden tagállam maga tudja, hogy nála mi a helyzet, mindenhol különböző a helyzet, és elég bonyolult, napról napra változik, és az egyes országok között vannak partnerségi megállapodások, de európai rendszere ennek még nem, alu, nem alakult ki. Ezt a hatóságok közötti egyeztetést kell megerősíteni nemzeti szinten. A jelentés eh, kapcsolatban még egy kiegészítést tennék. A fogyasztóvédelem szempontjából ez fontos. A sport eh, integritását szem előtt kell tartani és ennek az elvnek a megerősítésén kell dolgozni. Jogi ö, kapcsolatot ö, kell teremteni az online szerencsejáték szervezők és a játékszervezők között. Ez a legjobb módszer ahhoz, hogy fellépjünk az illegális kínálattal szemben, és így tudjuk megfelelőképpen finanszírozni a sportot. Ami pedig azt illeti, hogy legyen-e irányelv, hát miért ne? De nagyon meg kell nézni, hogy milyen jogi alapja lenne mondjuk a belső piaci jogi alapon, vagy fogyasztóvédelmi jogi alapon tegyük ezt, de ezen még lehet dolgozni. Az Európai Parlamentnek azt kell tennie, hogy a pénzmosással, pénzmosás elleni irányelv megerősítésén dolgozom, például a kaszinóból származó jövedelmek révén. Ezen a területen még jóval messzebb lehet menni. Tehát nagy rész egyetértek a jelentésben foglaltakkal azzal, hogy oda kell figyelni az engedély kiadása és az administratív terhek közötti csökkentés, terhek csökkentése közötti különbségre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Charles de Moser asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm önnek, Kreutzmann úr, hogy ilyen nagyon jó, nagyon érdekes jelentést készített. Talán még jobb is a jelentés, mint amire számítottam egy liberális képviselőtől. Tehát valóban nagyon örülök a jelentés tervezetnek. Örömmel olvastam el a tervezetét, hiszen nagyon erősen építkezik eh, arra az alapra, amelyet az Európai Parlament 2009 márciusában elfogadott, ezért köszönetet mondok önnek, de talán nem lepi meg önt, hogyha teszek néhány javaslatot arra, hogyan lehetne javítani a jelentésen. Egy dolgot szeretnék világosan kimondani. Egyetértek azzal, hogy eh, kihívásokkal nézünk szembe, ami a szerencsejáték ágazatát illeti Európában, tekintettel a fogyasztóvédelemre, a pénzmosásra, a csalásra, és így tovább. És úgy vélem, hogy elérkezett az ideje annak, hogy az európai együttműködést ezen a téren kibővítsük. Eddig rendben is van. A kérdés természetesen az, hogy milyen eszközzel szeretnénk megoldani ezeket a kihívásokat. És e tekintetben nem vagyok teljesen biztos abban, hogy egy irányelv jelenteni a megoldást. Úgy gondolom, sokkal szorosabban együtt kell működniük a tagállamoknak. Ezért az én javaslatom a következő. Először is a bizottságot kell ösztökélnünk arra, hogy a tagállamok közötti együttműködés kereteit teremtse meg, a szorosabb együttműködés kereteit, főként ami a törvénytelen szolgáltatókat életi. Természetesen tennünk kell valamit ezen a téren, hiszen a fekete piac hatalmas problémákat szül. A megoldás nem feltétlenül egy fogyasztóvédelmi irányelv, hanem egy olyan irányelv, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok határozottabban felléphessenek a törvénytelen szolgáltatókkal szemben. Ez lenne a kiindulási pont, és később, hogyha beigazolódik, hogy ez mégsem elég, akkor talán egy fogyasztóvédelmi irányelvet is elfogadhatunk ezen a téren. Jelen pillanatban azonban úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb rendszert nyerünk azzal, hogyha a tagállamok közötti együttműködést fűzzük szorosabbra. Egyúttal azonban az európai perspektíva az, hogy a az Európai Bizottságnak kell ezt az együttműködést támogatnia. Sokkal többet kell tennünk határokon átívelően az illegális, törvénytelen szolgáltatókkal szemben, ez a legfontosabb. A jelentésben az áll, hogy a szerencsejátékpiac széttörezettsége problémákat okoz. Számomra teljesen világos, hogy a piac ennyire széttöredezett, hogyha a szubszidiaritás elvét követjük hiszen ez pontosan azt jelenti, hogy a tagállamoknak van el és lehetőségük van arra, hogy a szerencsejáték piacokat úgy szervezzék, ahogyan ők szeretnék. Európában különféle szerencsejáték kultúrák uralkodnak, ezáltal a szerencsejáték piac nagyon változatosan alakul Európa szerte. Én sajnálnám, hogyha már most elfogadnánk egy irányelvet a szerencsejáték szolgáltatókkal kapcsolatosan Európában, hiszen ez nagyon gyorsan azt eredményezi, hogy egységes szabályokat fogadunk el a piac struktúrálása szempontjából. És ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy még nem érkezett el az ideje annak, hogy egy irányelvet fogadjunk el. A legjobb megoldás az lenne, hogy elismerjük, hogy a szerencsejáték szolgáltatás nem egy általános szolgáltatás, és a tagállamokat megerősítjük az együttműködésben, eszközöket adunk a kezükbe, hogy a megvalósításban jobb eredményeket érjenek el. Meg kell néznünk, hogy ezekkel az eszközökkel nem tudjuk-e megoldani a kihívások egy részét. Azonban, ami a pénzmosást, a csalást illeti, és így tovább, különböző visszaéléseket, itt nyilvánvalóan nagyon nagy problémákkal szembesülünk, ez vitathatatlan. Aztán vannak más részletek is, amelyeket részletesebben meg kell vizsgálni, de nem szeretném az összeset felsorolni. A lényeget azt hiszem elmondtam. De szeretném még egyszer megköszönni mindenképpen a jelentéstevőnek a jelentést, mert úgy gondolom, hogy a jelentés kiváló nagyon sok helyütt, és azt hiszem, hogy a parlamentben egy széles többséget tudunk biztosítani a jelentés támogatására. És meg szeretném állapítani azt, hogy az összes európai parlamenti frakció nyilvánvalóan más-más véleményt képvisel, talán frakciókon belül is eltérnek a vélemények, és ez azt bizonyítja, hogy a szerencsejáték területe nagyon szorosan összefügg az adott tagállammal, az adott kultúrával. Itt nyilvánvalóan teljesen eltérőek az érdekek, így van ez a néppárton belül legalábbis. Nem tudom, hogy a többi frakciókban mi a helyzet, de én úgy gondolom, hogy a többi frakción belül is nagyon különbözőek a vélemények. A legfontosabb az, hogy minél nagyobb támogatást szerezzünk a kezdeményezéshez, és éppen ezért talán lépésről lépésre kellene eljárnunk, és óvatosan megközelítenünk a témát. De mindenképpen úgy gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy kis lépést tegyünk előre, vagy legalábbis előrébb, mint 2009 márciusában. Nagyon várom az együttműködést, hiszen ez egy nagyon érdekes témakör, és egy igen, érdekes, vitatott témás sok képviselő számára is. Köszönöm szépen a konstruktív hozzászólás és látja, hogy, látjuk, hogy mennyire hasznos, hogy már van korábbi tapasztalatunk, egy korábbi jelentést már készítettünk, tudunk mire építeni. Először most Fox úrnak adok szót, aztán Rüle asszonynak, aztán Dion úrnak. Ami a tagokat illeti, Nok úr jelentkezett, Krede Campos úr, és még a három-négy további kolléga, hogyha még valaki szeretne hozzászólni, már most jelentkezzen, hogy tudjam beosztani az időt. Akkor Fox úr következik most. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Krajtman úrnak, hogy ilyen kiváló munkát végzett, és hogy egy ilyen inkluzív megközelítést alkalmazott ebben az érzékeny kérdésben. Saldemaze asszony lehet, hogy kellemesen le- meglepődött az anyag miatt. Én egy kicsit csalódtam, hogy nem még liberálisabb, hiszen a maga jelentéstevő liberális nézeteket val. Saldemeze asszony elmondta, hogy még egy kicsit tovább léptünk, mint 2009 márciusában, akkor látom, hogy most az én feladatom azt, hogy Kreutzmann urat még tovább ösztökéljem, hogy még tovább menjünk annál, mint ameddig 2009. márciusában eljutottunk, hiszen az én frakcióm készítette a kisebbségi jelentést, ami ahhoz Kreutzmann úr jelentéséhez volt fűzve. Véleményem szerint ez a jelentés nem elég merész. A fókuszpont egy kicsit elkalandozott az online szerencséjátéktól. Az online szerencséjáték természeténél fogva határokon átnyúló. És pont ez vezetett a jogbiztonság hiányához az üzemeltetők tekintetében. Tehát a fogyasztók védelmének hiányához és hogy számos üzemeltető különböző pénzmosás és egyéb illegális tevékenységben vesz részt. Ezért szabályozni kell a belső piachoz való hozzáférésüket. A tagállamokkal ö, szemben folyamatban vannak jogsértési el, el, eljárások akik akadályozzák a piacra jutást, hiszen ez például egy a költségvetések egy jelentős bevételi forrásától fosztják meg magukat. Viccesnek találom, hogy jogos bevételnek tekintik ezt a kormányok, és hogyha liberalizálják a piacot, akkor azt fogják észrevenni, hogy növekszik ez a bevétel. Tehát, hogyha megfelelő szabályozottságú Európai Uniós keret szabályozást tudnánk kidolgozni, akkor ennek számos előnye lenne. Megfelelő biztosítékokat jelentene a fogyasztók számára felelős játékszervezéshez vezetne, fel tudnánk lépni a pénzmosással szemben, és biztonságos online számlákat lehetne kialakítani. Csatlakozom Saldemóza asszony egyik megjegyzéséhez, mely szerint a szerencséjáték nem egy normális fogyasztói tevékenység. Hát, tényleg ezt mondta? Ja, azt mondta, hogy nem normális gazdasági tevékenység. Hát akkor kérdezem, hogy mi a különbség a között, hogy mondjuk egy fiatal megvásárol egy új játékot, egy számítógépes játékot, és 30-40 eurót elküld havonta egy ilyen számítógépes játékra, vagy pedig azt a tudatos döntést meghozza, hogy havonta eljátszik 30-40 eurót internetes szerencsi játékon. Ez egy szabadítős tevékenység, arra költ pénzt, tudatosan meghozhatja azt a döntést, hogy ezt a pénzt internetes pókeren fogja elveszíteni, vagy más internetes szerencséjátékon. Ez egy tudatos döntés lehet. Azért, mert mi nem értünk egyet ezzel a döntéssel, mert mi nem értünk egyet azzal, hogy a szerencsejáték az egy helyes dolog, az nem jelenti azt, hogy megakadályozhatjuk őket ebben. Nagyon is moralizáló hangvétel ez. E, azért, mert egyesek nem szeretik a szerencsejátékot, azt gondolják, hogy mást is meg kell akadályozniuk ebben. Én teljesen el tudom fogadni, hogy egyesek nem helyeslik a szerencsejátékot, de hogyha vannak megfelelő biztosítékok, hogy a függőséget megakadályozzuk, illetve kezeljük, akkor nem gondolom, hogy ilyen tevékenységet be kellett tiltani, azért, mert ez erkölcsileg helytelen. Az, hogy egyesek úgy döntenek, hogy a munka révén megkeresett pénzüket erre költik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Saldemoz ö, asszony ö, nem ért egyet ezzel teljes mértékben, öné a szó. Nem én fogalmaztam így, Fox úr, hanem az Európai ö, Bíróság ö, mondta ki, hogy ez nem egy normál gazdasági tevékenység, hanem egy sajátos természetű gazdasági tevékenység. Nem én fogalmaztam így, hanem az Európai Bíróság. Heidi mondja az elnök. Köszönöm szépen, nagyon hálás vagyok Fox úrnak a felszólalásáért, mert még egyszer világosá teszi, hogy milyen hatalmas kulturális különbségekkel kell szembesülnünk a szerencsejáték kapcsán. És még sokkal hálásabb vagyok nyilvánvalóan Kreutzmann úrnak, és nagyon örülök, hogy nem Mandels úr, hanem Kreutzmann úr volt a jelentéstevő, hiszen az önjelentése lehetőséget teremt arra, hogy egy lépésre előre tegyünk. Enélkül nem állna fenn ez a lehetőség, hiszen ön egy olyan alapot teremtett, amely lehetővé teszi a németországi vitát is, amely nem lesz egyszerű, és szeretnék reagálni Fox úr érvelésére, ami a nyerességet, illetve hasznot illeti. Hogyha megnézzük, hogy ki húz hasznot egy olyan tagállamból, mint amilyen Németország a szerencsejátékból, akkor mindenek előtt a sportolókat kell említenünk, valamint a különböző szervezeteket, közhasznú szervezeteket. Hogyha az egész adóként az államkasszába vándorolna, akkor ezek a szervezetek eh, egyáltalán semmi hasznát nem látnák. Ezért eh, nyilvánvalóan indokolt az, hogy Kreutzmann úr említette annak a problematikáját, hogy hova folyjon a bevétel hiszen ez is nagyon nagy kulturális különbségeket tár fel ez a tematika az egyes tagállamokban. Azt hiszem, ön, Kracman úr, az összes fontos kérdést említette, szubszidiaritás elve, kölcsönös elismerés, a fogyasztóvédelem, a kiskorúak védelme, a sport integritása, mind szerepel a jelentésben. Támogatom a megállapítását, hogy a törvényes szolgáltatókat kell erősíteni szemben a törvénytelenekkel, Németországban is ezt el kell érnünk, ez nem lesz egyszerű, de én is készen állok arra, hogy megvívjam ezt a harcot. Számomra az érdekes kérdés az, hogy mit, mihez kezdünk ezzel a témával. Szerintem több erősebb együttműködésre van szükség, de nem tudom, hogy egy irányelv-e a megfelelő eszköz. Talán egy rendelet szerencsésebb eszköz lenne, hiszen célzottabb, és kifejezetten az európai szintet célozza meg. És ez a legfontosabb, Nevezetesen, hogy az Európai Bizottság a felügyelő hatóságok közötti együttműködés struktúráját erősítse, valamint a fogyasztóvédelmet. Érdemes volna tehát megvitatnunk, hogy egy irányába megfelelő eszköz, vagy esetleg nem lenne jobb eszköz egy rendelet erre a célra. Úgy gondolom, mégis fontos ezt a lépést megtennünk, nemzeti szinten meg kell védenünk ezt a kezdeményezést, de ezáltal úgy gondolom, egy kis megnyugvást hoznánk ebbe a témakörbe, és egyszerűen már nem tudom elviselni a lobbisták e-mail áradatát. Időközben már egy előre megfogalmazott választ küldök mindenkinek, mondván, hogy már minden jelentős döntést meghoztunk, minden nyilvánosságra került, úgyhogy már nincs semmi oka, hogy, vagy indok arra, hogy találkozzunk egymással. De nagyon jó lenne, hogyha a jövőben valahogy csökkentenénk ezek a szám, ezeknek a megkereséseknek a számát. Uh, Végül Dion úr, az árnyékjelentés tevők közül. Dank aan de heer Kreuzmann voor het rapport. Köszönöm szépen Kreuzmann úrnak a jelentést. Eh, voor mijn groep, het uitgangspunt. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mi volt a kiindulási pont. Valóban ez nem normál, és gazdasági tevékenység véleményünk szerint sem nem szokásos gazdasági tevékenység, és fel kell lépnünk a szerencsejáték függőség ellen. Hát ez tulajdonképpen libe jelentés, megfelelőnek tartom a megközelítését, jó eszközeink vannak, például vannak jogi eszközeink a pénzmosás ellen, együttműködés megállapodásunk a szervezett bűnözés ellen. Ezek remek eszközök, de az IMCO-nak javaslatokat kellene tennie ezek megerősítésére, továbbfejlesztésére hogyha ezt a belső piac szemszögéből megvizsgáljuk, el kell fogadnunk, hogy a tagállamoknak megfelelő eszközökkel kell rendelkezniük, lehetőséget kell adniuk arra, hogy kapniuk arra, hogy korlátozzák a szerencséjátékokat. Az esetjog is ezt mutatja. Ezt egy adott állam dönthet emellett, követheti ezt a politikát. Ami a libe megközelítését illeti, érdemes megemlíteni a mentális egészség kérdését, a szerencsejáték függőség elleni fellépést. Ez tagállami hatáskörbe tartozik. Igen, és igen, csak ellenzem azt az elképzelést, hogy irányelvet vagy rendeletet alkossunk olyan témakörben, amely világosan nemzeti hatáskörbe tartoznak. Főleg, hogyha ez nem egy szokásos gazdasági tevékenység, és ezért nem tartozik a belső piaci szabályozás normál hatája alá, vagy a normál fogyasztóvédelem hatája alá, akkor én egy, nem támogatom, hogy ezt ide bevonjuk. Elég furcsának tartom, hogy a liberálisok és a konzervatívok pont arra hívnak fel, hogy ezt szabályozzuk. A lehető legkevesebb szabályozásra van itt szükség. És együtt kell működnünk abban, hogy szükség esetén felépjünk a szerencsejáték függőség területén. Nyilván aktívan együtt kell működnünk a szervezett bűnözés elleni harc terén, ez a mi bizottságunk feladata közé tartozik, de a többi a nemzeti hatá tagállamok hatásköre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tájékoztatom, emlékeztetem annak arra az emlé a kollégákat, hogy 4 óra 20-ra jön a ö, lengyel ö, ö, miniszterelnök helyettes, úgyhogy fontos, hogy tartsuk az időt. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy két percre korlátozza a felszólalását. Biztos vagyok benne, hogy lesz még más alkalom, hogy ezt a vitát folytassuk. Windup, Karende Campos Mendes, Fiano, Gebhardt és Kohde kollégák jelentkeztek. Van-e még valaki, akit nem soroltam fel? Mendelssohn urat mondtam, igen, Schwaber úr visszavonta a felszólalás igényét. Vajnok úrral kezdjük. Két perc, kérem. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném üdvözölni Kreuzmann úr munkáját. Ez a tárgy összetett, ugy, ugyanakkor érzékeny is, egyszer összetett és érzékeny. Érdemes eh, jól megragadni, hogy milyen kockázatokkal és lehetőségekkel jár az online szerencse játék piaca de nem elég ambiciózus ez a jelentés. Felsorol a jelentéstevő néhány területet, ahol hatékonyabb szabályozásra lenne, hatásosabb szabályozás lenne szükség. Számomra se tűnik ez egy szokásos gazdasági tevékenység, de itt externál, úgynevezett externáliák jelentkezhetnek. Négy olyan terület van véleményem szerint, ahol szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy a negatív externáliákkal fel, szemben fellépjünk. Mely ez a négy terület? Az egyik a illegális piac, a másik a függőség megakadályozása, a harmadik a kiskorúak védelme, és a negyedik a sport tisztességének a megőrzése. A jelentés jelentéstevő úr nagyon is voluntarista volt a jelentésében, ezt elismerem, de sajnos semmiféle javaslatot nem fogalmazott meg az anyagban, ami a függőség ö, megelőzését illeti. Szerintem biz, legalább bizonyos javaslatokat kellett volna tenni, például a reklámozás korlátozása, figyelmeztető üzenetek megfogalmazása, hogy az üzemeltetők számára tiltsák meg bizonyos kompenzációk kifizetését. Európai magatartási kódexre van szükség. Persze itt a szubszidiaritást figyelembe kell, szem előtt kell tartani, tiszteletben kell tartani, de mégis bizonyos kötelező minimális szabályozásra szükség van. Nézzük a kiskorúak védelmét, vagy a sportcsalásokat ezt nagyban megkönnyítené az ez elleni küzdelmet, hogyha mondjuk büntető jogi ö, szankciókkal ö, ö, büntetnék a sportcsalásokat, sportfogadási csalo, ö, csalásokat. Azok a tagállamok, amelyek ezt kívánják, ö, meg kellene engedni számukra, hogy nemzeti monopóliumot vezessenek be, hiszen ez jobban véd, védené a fogyasztót és jobban megakadályozná a bűnözést. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm <laughs> ezt az átfogó előadást. De Campos úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, hogy gratuláljak Krajcben úrnak, mert nagyon érdekes az előadása, és lefektette az alapjait az, a, a megoldásoknak. Vannak még megjegyzéseim. Először is A történelem megmutatta, hogy mindegyik országnak megvannak a jellemzői, vannak, ahol van szerencsejáték monopólium, és van, ahol nincs. E, az új dolog az az, hogy az internetet használják arra, hogy fogadási mechanizmusokat kitaláljanak, hogy a nemzeti mechanizmusokat kikerüljék. Tehát a probléma nem az állami monopólium, hanem és ezért kell lépéseket tenni Európában, az illegális tevékenység és az illegális működteték, akik az új technológiát használják fel arra, hogy elbújjanak mögéje. Ezért Tehát nem akarunk magánmonopóliumokat, vagy oligopóliumokat, mert ez még rosszabb helyzetet teremtene. Tehát szeretnénk nyomon követni, hogy milyen bevételeket nyernek ezzel tulajdonképpen ezek a működtető szervezetek. De a kulturális és társadalmi eseményeknek a megszervezése, amelyek általában az állami eh, kezekben vannak, aztokat nem vették figyelembe, tehát eh, eh, ilyen módon módosítani kell a szöveget. Egyetértek Kreutzmann úrral abban, hogy szükség van a szubszidiaritás elvének az alkalmazására, nem pedig egyforma megoldás mindenki számára, de sok területen fogunk javaslatokat tenni. Elnök, köszönöm szépen. Menders úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék meg, megköszönni Krajcmen kollégának ezt a széles körű elemzés. Sok területen egyetértek vele, különösen az online szerencsejátékok negatív elemeit életően egyet értek ezzel kapcsolatban teljesen vele, hiszen már egy idő óta együtt dolgozunk a bizottságban erről a kérdéssel, erről a kérdésről és a pénzmosás és a bűncselekmények elkerülésére egyetértek azzal, hogy nemzeti megközelítést kell alkalmazni, figyelembe véve a különböző nemzeti, kulturális és másmilyen hagyományokat. Itt most a belső piacon beszélünk a szerencsejáték, az online szerencsejátékokról. Hollandiában ugye ismerjük a holland eh, biciklisokat, de ciprusi ö, eh, ö, eh, weblapon lehet fogadásokat kötni ezekre. Na most akkor ez bűncselekményt jelent? Tehát megszegem az törvényt, hogyha ott állítom fel. Hát nyilvánvalóan a kincstár pénzt vezít, 600 millió euró adót vesztünk el az illegális szerencsejátékok miatt. Tehát ezért szükség van megoldásokra, hogy kikerüljük ezeket a negatív, megoldás, negatív jelenségeket. Tehát a szubszidiaritás alapján meg kell oldani a ezeket a problémákat. Tehát, mint ahogy De Jong is mondta, nemzeti megközelítésre szükség van, ugyanakkor, ahogy Fox, is, Fox úr is mondta, meg kell nézni, hogy ennek a gazdasági tevékenységnek milyen pozitív eredményei vannak. Épp ezért mondom, hogy európai megközelítésre szükség van, mert különben e, ilyen szolgáltatásokat nem nyújthatnak az emberek, és hogyha egy ország az Európai Unió tagja, akkor nem lehet egy legális tevékenységre a bíróság elé citálni az embereket, a vádlottak padjára ültetni. Tehát ezért szükség van egy európai megközelítésre és európai vizsgálatra. Köszönjük, Mendes úr, és akkor most Buzói úr, Buzói úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bíróság lehet, hogy úgy döntött, hogy ez nem normális gazdasági tevékenység, de ugyanakkor sosem mondta azt, hogy a szerződésnek az elvei, tehát hogy a szabad mozgása a vállalkozásoknak, az ne lenne alkalmazható. Tehát ez alkalmazható, de hogyha keze, kivételeket alkalmazunk, ahogy a bíróság is döntött, akkor ezeket kivételekként lehetővé kell tenni. Tehát a, nem szabad a kivételből szabályt csinálni, tehát ennek a kivételnek kivételnek kell maradni, de ugyanakkor a szabad mozgásnak maradni kell. Aztán szükség van magas szintű fogyasztói védelemre, azért, hogy bárki, aki online szerencséjátékot játszik, azt megvédik, bárhol is játsza ezt. De ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor ne kellene alkalmazni a, szér, a szerződésnek a rendelkezéseit. Tehát szükség van E európai szinten egy minimális fogyasztóvédelmi rendelkezést hozni, és ez elérné azt a célt, hogy megvédjük a fogyasztókat, anélkül, hogy ne kellene alkalmazni az egységes piaci szabályokat. Tehát ez itt a megoldás egyszerűen azt mondani, hogy tiltani kellene ezt a tevékenységet, vagy kifogásokat találni, nem fog működni ugyanis a kivételnek kivételként kell maradnia. Harmadik és végső meg, javaslatom a bizalom. Az EU-ban sok területen szabályozzuk a kérdéseket, és ezek mind egy alapvető kérdéstől függnek, és pedig a bizalomtól. Tehát egymásban bízunk, hogy ezeket a rendelkezéseket eh, alkalmazni fogjuk. És hogyha egy vállalat eh, engedélyt kap, eh, akkor az azt is jelenti, hogy más, egy másik tagállamban is működtetheti banki szolgáltatását. Hogyha egy légiszolgáltató engedélyt kap ez egyik országban, akkor másik országban is bízni fognak benne, hogy ő egy jó légiszolgáltató. Tehát miért ne lehetne ugyanezt megvalósítani az online szerencsejátszék területén? Mi, mi itt a különbség? Ez egy gazdasági tevékenység, lehet, hogy másmilyen, mint a többi, tehát akkor itt is védjük meg a fogyasztókat, akár csak, ahogy a cigaretták esetében tesszük kemény fogyasztó és egészségvédelmi EU szabályok vannak a cigaretták területén. A hirdetését a cigarettáknak tiltjuk, nagyon szigorú normák vannak a fogyasztók érdek, védelmének érdekében és ez helyes is így. De nem mondtuk soha azt, hogy nem lehet kereskedelmet, dohánykereskedelmet folytatni az EU országok között. Elnök Pierre az úr. Köszönöm szépen. Én svéd eh, képviselő vagyok, és eh, általában más eh, bizottságokban vagyok, de az utóbbi tíz évben nyomon követtem ezt a kérdést, ezért akartam ezt az alkalmat kihasználni azért követem ezt nyomon, mert látom, hogy se, például Svédországban nagy képmutatás kíséri ezt. Svédországban az alkohol és a szerencsejáték állami monopólium olyan kifogása, hogy védjük meg az állampolgársokat. Jó, ez rendben van. De a, a svéd szerencsejáték monopólium tulajdonképpen a második legnagyobb hirdető. És mi lenne, hogyha az alkohol kapcsolatban ugyanilyen fajta hirdetések lennének. Tehát pontosan ezért furcsa ez a következetlenség, mert bár arról beszélünk, hogy az embereket meg akarjuk védeni a függőségtől, akkor azt hiszem nevetséges, hogy Svédországban vannak a leginkább függő, tehát szerencsejáték függő emberek. Épp ezért olvastam a bizottságnak a dokumentumát érdeklődéssel. Senki sem, tulajdonképpen ezen a területen senki sem örül a helyzetnek, tehát nagy a jogbizonytalanság ezen a területen. És úgy válaszolnak rá, hogy vannak fekete piaci, és legális, és szürke működtetők. Hát kik azok a szürke működtetők, olyanok, akik törvényesek az egyik országban, és nem legálisak másik országban? Hát itt jogi biztonságot kellene teremteni. Valaki azt mondta, hogy a Sádemoza jelentéssel kapcsolatban, hogy ezzel kapcsolatban sosem fogok egy irányelvet benyújtani. Tehát kell felelősséget vállalni. Tehát szerintem nem az lesz a megoldás, hogy egy csodálatos irányelvet hozunk létre Épp ezért, és jó a jelentés is, mert az van áll benne, hogy kell, hogy minimális normák lenne, legyenek a monopóliumok számára, a magánműködhetők számára, tehát lehet ezt a határokon átnyúlóan is megoldani. Rendben van, hogy akár betiltsuk a szerencsejátékot, vagy a monopóliumokat, de akkor itt a szerencsejátékokat kellene korlátozni inkább, és ne legyen párhuzamos megoldás, párhuzamos bürokratikus megoldás, hanem tegyük meg azt, amit lehetséges, és ne azt mondjuk, hogy ne tegyünk semmit, és a tagállamokra hagyjuk. Tehát ez nem felelősségteltes megoldás azoknak, akik már szerencsejátékot folytatnak. Köszönöm szépen. Bármikor szívesen látjuk ebben a bizottságban. A szerencsejáték betiltását illetően e, az tagállamoknak a képessége, hogy betiltsák a szerencsejátékot, azt hiszem, hogy az, az nem realista megoldás. Tehát azt hiszem, hogy az események fősodrát kell e, követni és realistának lenni. Gebhardt asszony következik, és Kopkola asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes volt hallgatni ezt a vitát, amely megmutatta, hogy Kreutzmann úr megközelítése abszolút helyes és helyén való, és azt mondja, hogy a szubszidiaritásnak nagy teret kell biztosítanunk, mert a kulturális különbségek akkorák, hogy nem lehet közös szabályozást érvényesíteni európai szinten, ami a szerencsejátékot illeti. Ez a vitában is megmutatkozott, ez teljesen világos. Emlékeztetném azokat is, akik esetleg elfelejtették, hogy annak idején a szerencsejáték a szolgáltatási irányelv részét képezte, és mi parlamentként mondtuk azt, hogy kivesszük a szolgáltatási irányelvből, keretrendszeréből a szerencsejátékot, éppen azért, mert a szerencsejáték nem egy rendes kereskedelmi tevékenység, egy rendhagyó tevékenységről van szó, ahol külön szabályokat kell teremtenünk. Nem lehet szabályzatlanul hagynunk ezt a piacot, különleges válaszokra van szükség, amelyek megválaszolják azokat a különleges problémákat, amelyeket a szerencsejáték felvet. Itt többek között a pénzmosás problémája merül fel, valamint a szervezetbűnözés. Fontos szempont a szerencsejáték függőség prevenciója, megakadályozása, és szó van itt többek között egész családok élethelyzetének megváltoztatásáról a legrosszabb esetben. Itt tehát nem hagyhatjuk magára a piacot, nem mondhatjuk azt, hogy teremtünk egy egységes piacot ezen a téren, és az majd szabályozza önmagát. Nekem még nincs válaszom arra a kérdésre, Kreutzmann úr, hogy inkább a rendeletet vagy az irányelvet támogatnám, vagy más szabályozási formát. Ez nagyon függ attól, hogy mit akarunk egyáltalán pontosan szabályozni, és ezt még egészen pontosan meg kell határoznunk majd az eljövendők során. Azt hiszem azonban, hogy a vita során majd részletesebben meg tudjuk vizsgálni ezeket a kérdéseket. Szeretnénk azonban köszönetet mondani önnek még egyszer, mert ön nagyon nagy alapossággal és érzékenységgel közelítette meg ezt a témát, és arra építkezett, amit Krista Sálda Móze 2009-ben a jelentésében már megalapozott. Ez azt jelenti, hogy nem a nulláról kell indítanunk, hanem erre építkezve haladhatunk előre, és azt hiszem ez a megfelelő út. Yes, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Végül Korhola asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a az jelentésnek két évvel ezelőtt az árnyék jelentéstevője voltam, és szeretném megköszönni Kreuzmann úrnak ezt a kiváló munkát mint ahogy tudjuk, és ahogy az előadó is hangsúlyozza, a bizonyos tagállamokban nagyon jelentősek a szerencsejáték bevételek, és ezeket a különböző kulturális, jótékonysági és sport, eh, sport támogatásra használják fel. Tehát Épp ezért nem értem, hogy a tagállamok miért akarják ellenőrizni a szerencséjátékot, hiszen liberalizálása ez a bevételeket növelni. Azt hiszem, hogy nagyon sokat aggódunk amiatt, hogy azon emberek, akik nem tudják a szerencsejáték szenvedélyüket kontrollálni, azoknak ez mit okoz. És úgy érezzük, hogy nem veszük elegendően figyelembe, Eh, azt, hogy velük mi történik. Én Finnországból származom, Svédország mellől, és azt hiszem, hogy Finnországban nagyon sok gyakorlat eh, igenis kiváló. Eh, nem engedjük, hogy ugyanannak a személynek több, több azonossága legyen, és, és számlája, és és hogy éjszaka folytassanak szerencsejátékot, tehát ezek nagyon jó intézkedések. És bizonyos sérülékeny csoportokat meg kell védeni, és nem szabad a fogadási csalást megengedni, és a legális szerencsejátékot EU szinten is jobban kell szabályozni. Köszönöm. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek és mindenkinek hogy ilyen konstruktív módon álltak hozzá ehhez a jelentéshez, és ilyen módon kellene ezt csinálni. Tudom, hogy Arias úrat megint csak arra szeretném szorítani, hogy rövid legyen. Malcolm, Nem, nem, nem, nem, most csak a bizottságnak szerettem volna alkalmat biztos, hogy szól, felszólaljanak, és utána visszaadom neked a szót. De az Arias e jelentéssel kapcsolatban talán később tarthatunk majd vitát. Nos, akkor parancsoljon a bizottság képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, nagyon rövid leszek az időhiány miatt. Önök maguk is észrevették, hogy nagyon fontos ez a vita a szerencsijátékról. Nagyon sokféle a vélemény van, érdekes a téma. A lényeg az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a bizottság nagyon hálás, hogy Kreutzmann úr minden érzékeny kérdést megemlített a jelentésében. A bizottságnak nincsen előzet, nincsenek előzre elhatározott véleményei. Megnézem, hogy milyen válaszokat kapunk a zöld könyvünkre, a hó, hónap végéig lehet véleményeket beadni. A következő határidő augusztus, ez egy kicsit a, a optimista. Augusztusban lehet, hogy még nem tudunk részletes elő, elemzéssel előállni, de igyekszünk gyorsan megtenni ezt. Figyelembe fogjuk venni a parlament véleményét, amint az kikiristályosodik és minden lehetőséget gondosan figyelembe fogunk venni, és úgy döntünk a helyes irányvonal mellett. Számos tag elmondta itt, hogy több, több fontos kérdés is van, egyesekben lehet, hogy előre tudunk lépni. Sokan hangsúlyozták, és ezzel valószínűleg sokan egyetértenek, hogy jó megoldás lehetne, hogyha tagállamok közötti együttműködésre koncentrálnánk. Ugyanúgy, mint a szolgáltatási irányelv esetében ez egy nagyon hasznos eszköz, megnéz, meg kellene néznünk, hogy mennyire tudnánk használni a belső piaci információs rendszert ahhoz, hogy ennek révén tudjanak együttműködni a nemzeti hatóságok a szerencsejáték területén is. Egy ilyen kezdeményezéssel valószínűleg nagyot tudnánk előrelépni. És ez ö, hogyha e, ezt elhatározzuk, akkor már látjuk, hogy milyen jogalkotásra lesz szükség. A bizottság nyitott, várja a zöld könyvre adott válaszokat, várjuk az önök jelentését, és tájékoztatni fogjuk önöket a fejleményekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ez elég nagy kihívás önnek, Reutzmann, hogy ö, világos ö, állásfoglalást kapott. Köszönöm szépen, Malcolm. Röviden reagálnék a hozzászólásokra. A, az engedélyezés kérdése nagyon fontos. Egyesek sérelmezték, hogy nem elég ambiciózus a tervezet. Nos, hát itt van a szubszidiaritás elve, ezt nem kerülhetjük meg. Én azt mondtam, hogy legyen európai szintű együttműködés. Az önkéntesség elve nem működik, hiszen a máltaiak érdeke az, hogy beszedjék a pénzt, és a németek szeretnék elkölteni azt a pénzt, amit a máltaiak bevételként begyűjtöttek. És Rüle asszony, ez a probléma. Tehát Gebhardt asszony, mindazon dolgok, amelyeket ön említett, amelyeket ön szívügyének tekint, ezek európai szinten megoldhatók. Nagyon érdekes a finn megoldás, ahol nem lehet pénzzel vagy más ösztönzőkkel az embereket rávenni a szerencsejátékra. Ezt európai szinten kell megoldani. Legyen szó jelenlétet megkívánó szerencsejátékról, vagy internetes szerencsejátékot. Nem szükségszerű, hogy az állam oldja meg ezt, de mindazon problémák, amelyeket említettem a jelentésemben, itt csak egyetlen egy lehetőségünk van ezek megoldására, csak is Európai Uniós szinten megoldás elképzelhető, csak akkor tudunk előrelépni. És hogyha mind ezt szabályozzuk, akkor a monopól helyzetet is megszüntethetjük. De a tagállamoknak továbbra is dönteniük kell saját maguknak. Nem lehet azt, hogy megengedni, hogy például Máltában egy szolgáltató engedélyezteti magát, regisztráltatja magát, akkor az automatikusan működhet Németországban is. Ez nem lesz működőképes. Pontosan a szubszidiaritás elve miatt. Hogyha a németek magasabb standardokat, normákat akarnak követni, akkor nyilvánvalóan egy szolgáltatónak ott külön kell regisztráltatnia magát. És a kérdés az, hogy esetleg csak a magasabb normák esetében legyen külön engedélyeztetés, vagy minden egyes esetben. De az automatikus engedélyeztetés minden 27 tagállamban sérteni a szubszidiaritás elvét. A szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy az adott tagállam döntet arról, hogy a bevételeivel mit kezd. A sport támogatására használja fel, vagy a szolgáltatóknak folyósítja vissza, vagy egyéb másra használna fel. Ezt mi sem irányelvel, sem más eszközzel nem határozhatjuk meg. Éppen ezért mondom azt, hogy csináljuk azt, amit lehet, és szabályozzuk azt, amit lehet. Sálda Móze kollégának mondom, hogy lehet kéréseket megfogalmazni a tagállamokhoz, lehet programokat létrehozni. Én azt mondtam, hogy van egy olyan lehetőség, hogy mindenki nyerhet vele, de hát ilyen nyilvánvalóan nincs. És egyértelmű, hogy a fekete piaci tevékenység ellen is csak európai szinten léphetünk fel. Hogyha Európai Uniós szintű szabályozás sikerül létrehoznunk, akkor az ázsiaiakkal szemben is fel tudunk lépni, akik ugye törvénytelen szolgáltatásokkal árasztják el az európai piacot. Hangsúlyoztam már a szubszidiaritás elvét, a szenedzsjáték függősége de jongó csak is Európai Uniós szinten tudjuk leközdeni, és nem nemzeti szinten hiszen a szerencsejáték függőség leküzdéséhez kell egy központi hatóság. Legyen szó jelenlétet megkívánó szerencsejátékról, vagy internetes szerencsejátékról. Ennyiben eh, hagynám a dolgot. Kérem Önöket, eh, hogy forduljanak hozzám véleményükkel, nyitott vagyok minden javaslatra, de harcolni fogok azért, hogy megtegyük azt, amivel egy lépést tehetünk előre, hiszen mindannyian egyetértünk abban, hogy egy kicsit több szabályozást szeretnénk látni, mint a múltban, és mindazon fontos dolgokért szeretnénk harcolni, amelyek fontosak mindannyiunk számára. Teljesen nyitott vagyok a vitára, hogy legyen irányel vagy legyen rendelet, de a cél az kell, hogy legyen, hogy egységes piacot teremtsünk mind azon területeken, ahol lehet Európai Uniós szinten, a szubszidiaritás elvére építkezve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kreutzmann úr. Köszönöm az élénk vitát. Ez volt az egyik legérdekesebb, amit már a, mostanában lefolytattunk. lényeg az, hogy tényleg valamilyen egységes ajánlással tudjunk előállni. Hát ez a parlament feladata, és ez mindannyiunk felelőssége. Szerintem képesek vagyunk erre. Köszönöm szépen a munkájukat, tehát a módosításokat július 18-ig kell benyújtani. Tiz- szeptember 19-én lesz a szavazás. Hát elég szoros a határidő de mivel szeretnénk, hogyha időben a bizottság elé kerülne, kérem, hogy a zöld könyvvel kapcsolatos megjegyzéseiket időben jutassák el a számukra. Most akkor egy teljesen új téma következik. Arias Echeveria úr, a jelentéstevő, az elkereskedelmen foglalkozó munkacsoport nevében fog beszámolni az általuk végzett munkáról. Ezt az anyagot minden nyelvre le is fordították. Ez a szakbizottság kezdeményezésére történt ez a munka, és minden frakció támogatta. És Eseverias urat kértük fel, hogy végezze el ezt a munkát. Kérem most, hogy mutassa be a munkájukat. És utána lehetőség lesz megvitatni illetve ö, ne, ma már nem lesz erre lehetőség, hanem majd csak a nyári szünet után. Ma erre sajnos már nincs idő. Látom, hogy Lamot asszony és John Benjamin is itt vannak. Azt hittem, hogy a szerencsejátékról szóló vita miatt jöttek, de most a hamisítások kutatásokkal és kalaszkodással az elleni harcról lesz szó. Nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményüket ezzel kapcsolatban is, illetve örülünk a részvételőknek. Ez a jelentés egy minden frankciót képviselő ö, ö, jelentés. Azon dolgozunk, hogy egy hírlevelet dolgozzunk ki, és ebben majd olvashatnak a jövőben várható beszámolókról. Arias úr, a szó most. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy miért áll itt ez a logó, a frakció logója. Én úgy voltam vele, hogy ezt a dokumentumot én készítettem, és ilyenkor az a szokás, hogy a frakció neve is ott álljon a dokumentumon. Kedves képviselők, kedves IMKO béli kollégák, szeretném bemutatni, hogy a munkacsoport milyen következtetésekre jutott. A munkacsoport februárban vette fel a munkát, Öt-hét hónappal később azt láttuk, hogy a gazdasági válság súlyosabbá vált, és a tagállamok közül néhányan egy igen nehéz belpolitikai helyzettel szembesülnek. A válság keretében sem egységes Európa. Azt látjuk, hogy a tagállamok különböző érdekeket képviselnek, és a kérdés az, hogy milyen közös felelősségnek tudunk eleget tenni, és milyen határokat szabunk magunknak. A válság digitális formátumot öltött, digitális formát öltött, éppen ezért nagyon fontos, hogy egy valóban digitális, egységes piacot dolgozzunk ki. Önök tudják, hogy februárban már megvizsgáltuk, hogy mi a helyzet az elektronikus kereskedelem terén Európában, most nem túl rózsás a helyzet. Azt láthatjuk, hogy technikai és kereskedelmi akadályokba ütközünk, nem elegendőek az ösztönzők a vállalatok számára, és nincsenek megfelelő ellenőrző szervek sem, amelyek felügyelnék azt, hogy minden szabályszerűen működik. Több tájékoztatás és átláthatóságra van szükség, hiszen máskülönben az állampolgárok bizalmatlansága továbbra is fennmarad. Az elektromos kereskedelemnek új útra kell lépnie. Jelenleg a versenyképesség és az ösztönzők nem elegendőek. Úgy gondolom, világos normákra van szükségünk, és jó ellenőrzésre. Szükség van a bevált gyakorlatokra, ösztönözni kell az elektronikus kereskedelmet, egyszerű fizetési forgalmat kell ösztönöznünk, közös standardokra, normákra van szükség, és azt gondolom, hogy több mint 500 millió állampolgárról van itt ugye szó, akik részt vehetnének az, online, az elektronikus kereskedelemben. Éppen ezért új utakat kell találnunk a dolgok előmozdítására. A legjobb módszer ugye az európai védjegy volna, ezáltal világos, átlátható helyzetet és jogbiztonságot teremtenénk az európai állampolgárok számára az európai tranzakciók során, ezt az EU domén névvel érhetjük el. Ez az európai EU védjegy gyakorlatilag szabályzás, egységes szabályzást teremtene, egységes szabályok mindenki számára, és ezáltal a tranzakciók számára is egységes szabályok születnének az annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelően bízzanak ezekben az ügyletekben. A munkacsoport többször is ülésezett, képviselők, az Európai Bizottság képviselői, fogyasztóvédelmi szervezetek, vállalatok képviselői is részt vettek ezeken a találkozókon. Hét pontban sűríthetjük a következtetéseket, elektronikus kereskedelem, fogyasztók, kis- és középvállalkozók, adatvédelem, postai szolgáltatások, a, a az ÁFA a szerzői jogok védelme és a védjegy. Ezek a legfontosabb témák, ezekre rátérek egyenként, és utána a diákból világossá válik az is, hogy a jelenlegi helyzetet megpróbáltuk leképezni ezeken a területeken, ezáltal világossá tehetjük azt, hogy hogyan alakul pillanatnyilag a helyzet hogyha megengedik, akkor csak a következtetéseket mutatom be, és a jelenleg nem vázolom fel a helyzetet. Elektronikus kereskedelem itt egy hat pontból álló javaslat állt elő. Egyrészt a fogyasztóvédelmi irányelv elfogadása, ez már egy előrelépés a jogbiztonság növelése érdekében. Egy hatékony európai rendszerre van szükség, az alternatív vitarendezési eljárások tekintetében, mégpedig egy online eljárás keretében. Az európai kódex az online kereskedelemre való tekintettel ezt el kell fogadni úgy, ahogyan az a digitális menetrendben áll. Az európai fogyasztóvédelmi szervezeteknek több eszközöket kell rendelkezésre bocsátani, Emellett az árakat összehasonlító honlapokra van szükség, több nyelvű pán-európai internetes eszközöket kell létrehozni, és utos, nem utolsó sorban információs tájékoztató kampányokra van szükség a fogyasztók számára. Ami a kis és középvállalatokat illeti, láthatjuk, hogy ők egy erős gazdasági mozgatórugót képeznek, amely elengedhetetlen az EU számára, azonban a KKV-knak csak egy kis százalékának van saját honlapja, vagy végez online kereskedelmet. A KKV-k ban tudatosulnia kell annak, hogy az online kereskedelem, az online ügyletek a saját kereskedelmi tevékenység magvát képezhetik, és ezáltal hozzáférhetnek új ügyfelekhez is. Nagyon fontos, hogy a KKV-k hozzáférjenek azokhoz az eszközökhöz, amelyek megkönnyítik az elektronikus kereskedelmet a számukra. Ilyen például egy hálózat az elektronikus kereskedelmi forgalom számára, új készségek elsajátítása, modernizálás, korszerűbbé tétele, a közbeszerzéseknek, személyazonossági ellenőrzés, illetve több információ folyosítás a kkv számára annak érdekében, hogy erősebben, nagyobb mértékben részt vehessenek az elektronikus kereskedelemben, mindenek előtt információs kampányok révén nagyon fontos az adatvédelem, ez mindennek előtt azon fogyasztók számára fontos, akik online szeretnének vásárolni, ez mindenképpen az egyik legnagyobb kihívás. Itt nagyon különbözőek a jogalkotási javaslatok, a munkacsoportban négy javaslatot dolgoztunk ki először is, harmonizálni, aktualizálni kell a normákat ezen a téren, annak érdekében, hogy egy olyan jogi keretet teremtsünk, amely megbízhatóbb a vállalatok számára, és amely megbízhatóbb szabályokat is teremt, amelyek nagyobb biztonságot teremtenek a fogyasztók számára. Teljes átláthatóságra van tehát szükség abban a kérdésben, hogy hogyan tárolják és hogyan kezelik a személyes adatokat. Lehetőséget kell teremteni arra is, hogy valaki saját adatait korrigálja vagy eltávolítassa. És természetesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a visszaélések ellen valaki fellebezzen. Ami a közigazgatási terheket illeti, itt meg kell könnyíteni az eljárásokat. Az adatvédelmi szabályozásokat a jövőbeni kihívásokhoz kell igazítani. Különös tekintettel az interneten tárolt, internet keretében tárolt információkra. Aztán a postai szolgáltatások, ez rendkívül fontos terület. Vannak olyan termékek, amelyeket csak külföldön lehet megvásárolni, gyakran másút ugyanezek a termékek sokkal olcsóbban hozzáférhetők. A fogyasztók azonban gyakorlatilag a termékek fizikai kiszállítását még mindig akadályként tekintik, akadálynak tekintik, ezért nagyon fontos, hogy a postai szolgáltatások azonos díjszabással működjenek. Jelenleg a külföldi postai szolgáltatások díjai magasabb, Bak, itt a munkacsoporton belül erre vonatkozóan különböző javaslatok születtek, egységesítés és egyszerűsítés, ami a postai szolgáltatások normáit életi, ezt javasoljuk. Különös tekintettel a határokon átnyúló kereskedelmi forgalomra. Itt gondoskodni kell arról, hogy a postai díjszabás azonos legyen, aztán ami a warehouse transactions-t illeti, itt is egyszerűsítésre van szükség, pontosan kell tudni azt, hogy ki szállítja ki az adott terméket, és szükség van az európai védjegyre, ezáltal a költségek összességében csökkenthetők lennének. Többek között gondoskodnunk kell arra is, arról is, hogy a termékeket gyorsabban szállítsák ki, megbízhatóbban, hogy egy, kezelhetőbb legyen az egész a fogyasztók számára. Aztán ami az áfát illeti, ez valószínűleg az egyik legnagyobb akadály Európa szerte. Ez a legösszetettebb akadály is egyben ami a dolgok előmozdításának lehetőségét illeti. Egységes adó talán jó lenne, hogyha egy Európa szerte érvényes adót szabnánk ki az elektronikus kereskedelmre vonatkozóan, ez egy egységes adó lenne, ezáltal pedig finanszírozhatók lennek azok az EU szolgálatok, amelyek foglalkoznak ezzel a témakörrel. Különböző javaslatokat vitattunk meg, az egyik a jelenlegi norma az egységesítésre vonatkozóan, aztán a közigazgatási terhet csökkentése a KKV-k számára egy központi szolgálatot kellene létrehozni, 2004-ben született már egy javaslat erre vonatkozóan, aztán azon szervek öm, részvétele, amelyek jogalkotási hatásköröket gyakorolnak ebben a témában. Mi a helyzet a határokon átnyúló termékszállítással, termékforgalommal és az elektronikus adó bevallással. Nagyon nagy kihívásokkal szembesülünk, itt gondoljunk például a kalózkodásra, ezért egy megfelelő jogi keretre van szükség annak érdekében, hogy a jogalkotást, illetve a jogi keretet javítani tudjuk, többek között a szerzői jogok tekintetében is, annak érdekében, hogy a szabályozást valóban a 21. század digitális korszakához igazíthassuk. Fontos lenne felülvizsgálni a szerzői jogokra vonatkozó irányelvet. Ennek kapcsán fontos ennek az irányelvnek a hozzáigazítása a digitális korszak követelményeihez. Emellett a szellemi tulajdonról szóló irányelvet ugyanígy felül kell vizsgálni. Hatékony jogalkotásra van szükség annak érdekében, hogy mind a szerzői jogok, mind a tulajdonjogokat egységesen kezelhessük Európa szerte. Közösen kell megvitatnunk azt, hogy az audiovizuális termékek online árusítása, kereskedelembe hozatala milyen előnyökkel járna. És aztán itt van az EU védjegy. Azt hiszem, hogy szükség van szakemberek platformjára, amely kidolgozhat egy ilyen védjegyet és egy magatartási kódexet fogalmaz meg, annak érdekében, hogy az elektronikus kereskedelem számára egy bizalmon alapuló védjegy jöjjön létre, amely látható, hatékonyan hasznosítható, hatékonyan használható, reprezentatív, és ehhez nyilván költségvetési forrásokat kell társítani. Ez az egységes európai védjegy mindenek előtt a illetve annak létrehozása mindenek előtt az Európai Bizottság feladata. Biztosítani kell azt, hogy minden eh, résztvevő, minden kereskedelmi fél és a vásárlók is megfelelő tájékoztatásban részesüljenek. Lépést kell tartanunk a fejleményekkel, a technológiai fejlődése annak érdekében, hogy a jogalkotó nem mindig csak a technológiák nyomában kullogjon. A mai digitális korban eh, nagyon tehát logikusnak tűnhet az, hogy a technológia változásával mindig megváltoztatjuk, hozzáigazítjuk a jogszabályokat is a fejleményekhez, de azt hiszem ez ezzel nagyon sok időt pazarolnánk el. Rugalmasabb jogszabályokat kell létrehoznunk, amelyek könnyebben tudnak alkalmazkodni a kor új kihívásaihoz. A munkacsoportban kiemeltük azt is, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket behatóbban meg kell vizsgálni. Ilyen például az egységes piac széttöredezettsége, az áfa különböző mérték a tagállamokban, és a nem elégséges bizalom a gazdasági szereplők és a fogyasztók között. Össze kell kapcsolnunk egymással az elektronikus kereskedelmet és az európai egységes piacot, még ambiciózusabbnak kellene lennünk, és egy külön rendszert kellene létrehoznunk az elektronikus kereskedelem számára szemlélhetjük ezt úgy, mint egy új tagállamot és Ez gyakorlatilag, ez lenne az új digitális Európa, nevezzük így. A munkacsoport, mint ahogyan említettem, ezekre a következtetésekre jutott, ezeket itt bemutattam. De a legfontosabb az, hogy egy valóban modern, korszerű környezetet teremtsünk az európai elektronikus kereskedelem számára, és tovább dolgozzunk ezen a témán. Kérném, hogy a munkacsoport az ön engedélyével, önök engedélyével tovább működhessen, annak érdekében, hogy a még nyitott kérdéseket közelebbről megvizsgálhassuk. És mint ahogyan mondtam, a négy találkozónk során még nem sikerült megtárgyalni minden nyitott kérdést, ezért kívánatos volna, hogy tovább működhessünk. Jó lenne, hogyha a koordinátor ülésének napirendjére kerülne az IMKO szakbizottságban ez a kérdés. Mint ahogyan említettem, mi javaslatokat teszünk arra, hogy hogyan lehet a jelenlegi helyzeten javítani, és úgy gondolom, hogy mindenképpen alkalmazkodnunk is kell a kihívásokhoz, hiszen a legfontosabb az, hogy megszüntessük az akadályokat, és ezáltal gondoskodjunk arról, hogy a digitális egységes piac tovább fejlődhessen. És hogyha az elektronikus kereskedelem nem működik jól, akkor összességében a kereskedelemben sem tudunk majd előrelépni középtávon. Éppen ezért tulajdonképpen egy ellenszerét, meg kell találnunk az ellenszerét a válságnak, valahogy újra fel kell lendítenünk a gazdaságot, a piacot, és az elektronikus kereskedelem képes erre, úgy gondolom, hogy csak is a digitális formátumban lelhető fel a válságból kivezető út. Köszönöm. Köszönjük szépen, Arias. All the members of your group for a tremendous and the documentation we have, which we'll follow closely. And És a dokumentációt, és remélhetőleg majd foglalkozunk vele az első koordinátor ülésen, és a nyári szüntán után várjuk a javaslatát, hogy hogyan folytassuk ezt a munkát. A bizottság is küldött kritikus javaslatokat. Láthatja, hogy a már is adtam egy, ennek az előadásnak egy példányát a miniszterelnök helyettesnek, hiszen ő is dolgozott az információs technológiai ágazatban, és tudja, hogy az itt lévő verseny az az egyik különleges területe lesz. Köszönöm szépen, és ez nagyon jó a munkánk elkezdésére, és az elkövetkezendő egységes piaci fórumon is foglalkozni fogunk ezzel. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy örömmel üdvözlöm most a soros elnökség keretében első alkalommal a Lengyelország miniszterelnök helyettesét, Valdemar Pavlakot, aki a versenyképességi tanácsnak is az elnöke lesz, e, és e, mellette gazdasági miniszter is és nagyon örülünk, hogy a magyar elnökség folytatásaként a versenyképességi tanács e, a következő soros elnökség során is egy fontos tanácsülés lesz. Szintén örömmel üdvözlöm Malgozsata Krasnodebska Tomkiel, aki a versennyel és fogyasztókkal foglalkozó hivatal elnöke, és akik az év során korábban emlékszik a sikeres varsói látogatásra, és meglátogattuk őt és az irodáját is, hivatalát is, és ezen kívül ő még a piacfelügyeletért is felelős, tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel is fogunk foglalkozni. Más, és pedig, és még Marcin Korgyek is itt van, aki részt vett a kísérleti egységes piaci fórumon is, és nyilvánvalóan a krakói október második és negyedike között tartandó fórum is nagyon érdekel majd bennünket. Mindestre szorosan együttműködünk a soros elnökséggel, el, működtünk is már, mielőtt átvették a soros elnökséget, és az egységes piac és fogyasztóvédelmi kérdések fontos kérdések a programjukban. Épp ezért nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük őket, és miniszterelnök helyettes úr eh, szintén eh, megkérem, hogy tartsa meg előadását, nem tudom, hogy eh, a kollégái hozzá akarnak-e majd szólni, utána a koordinátoraink jönnek, és aztán a képviselők. Parancsoljon miniszterelnök helyettes úr! Kedves hölgyeim és uraim! Európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés és ragyogó alkalom számomra, hogy a lengyel köztársaság nevében itt üdvözölhetem önöket, és bemutathatom a soros elnökségnek az elveit, különösen az önök érdeklődési területén. És Tom Tomkil uh, kollégám is uh, szok, uh, szólni fog, a soros elnökség e, fontos prioritásairól, az egységes piac, az elektronikus kereskedelem, a e, szolgáltatási és belső piaci irányelv, akkor a szakmai képesítések irányelve, az európai e, standardizáció, szabványosítási rendelet, a jogalkotási keret, az európai piacra kerülő termékeket illetően. Nos, kb. 10 e, irányelvről van szó, aztán a barangolási irányelv, és végül a közbeszerzési jogalkotási javaslat. Végül pedig a szellemi tulajdonjogoknak a vámo területeken való érvényesítése. Nos, ezek a témák a sor, lengyel soros elnökség eh, időszaka alatt. Három eh, fő irányra fogunk koncentrálni, Európa integrációja, biztonságosabb Európa, és Európa megnyitása más irányokban. Amikor Európa integrálásáról beszélünk, akkor itt látjuk a gazdasági növekedésnek a hajtóerejét Európában. Amikor biztonságosabb Európáról beszélünk, akkor három területet ért a soros elnökség, az élelmiszer, az energia és a védelem. Végül pedig a harmadik terület, Európa megnyitása, azt jelenti, hogy az új tagállamokra tekintünk, akik valószínűleg csatlakoznak az Európai Unióhoz. Horvátországgal aláírtuk már a megállapodást. A magyar soros elnökség alatt lezárták a tárgyalásokat, és Lengyelország számára nagyon fontos pillanat ez ugyanis vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy Vuv és Krakó területéről emigráltak a horvátok, és most talán remélhetjük, hogy ezek a szláv turisták visszatérnek Európába. Nos, ugyanakkor fontos a kereskedelmi kapcsolatoknak a megnyitása is a szomszédokkal de a, globál, a világpiac főszereplőivel is. A mai ülésnek a témája az INKO szakbizottságban fontos. Épp ezért hangsúlyozom, hogy Lengyelország bajnoka az egységes piacnak. Eh, az egységes piac eh, fantasztikus lehetőséget biztosít a válság megoldására és az európai egység előmozdítására. A eh, szerepünk az egységes piac nagyköveteként az, hogy az Európai Tanács munkáját megőrizzük, Épp ezért az egységes piac a soros elnökség számára a gazdasági növekedés egyik hajtóereje. Most akkor, ha térjek rá a részletesebb témákra. Az egységes piaci jogszabály a belga és a magyar soros elnökség ideje alatt azt jelentette, hogy a versenyképességi tanács következtetéseket fodott el az egységes piacsal kapcsolatban, és ez új lendületet ad a munkahelyteremtésnek az egységes piac területén. A lengyel soros elnökség ezeket a kérdéseket továbbra is prioritásként kezeli, és a célkitűzésünk az, hogy a belső piac 12 hajtó erejére koncentráljunk, és pedig a jogalkotási javaslatok területén nem csak a lengyel, hanem a dán és a ciprusi soros elnökségek során is. Biztos vagyok, hogy együttműködünk ezen a területen a, az Európai Parlamenttel, hiszen Európa tapasztalatát szeretnénk kihasználni. Szeretném megköszönni a képviselőknek, Sandra Kányeta és Korea képviselőknek, de campus képviselőnek, és végül, de nem utolsó sorban, Busói kollégának a munkájukat, mert ők fogalmazták meg az egységes piac három pillérjéről szóló jelentést. Ezt a három jelent, ez a három jelentés az egységes piac jövője szempontjából nagyon fontos különösen a közlemény utolsó megfogalmazásában az önök véleményei is tükröződnek. Most akkor nézzük az elektronikus kereskedelmet. Nagyon fontos kérdés a soros elnökség szempontjából, ugyanis szeretnénk az európai fogyasztóknak lehetővé tenni, hogy eh, az elektronikus kereskedelmet eh, teljességgel igénybe vegyék. Eh, a bürokrácia megfékezése fontos azért, hogy a fogyasztók bizalmát megerősítjük az elektronikus kereskedelemben. És itt számítunk a munkacsoport működésére, amelyet Pablo Echeverria, Arias Echeverria kolléga vezet, aki előttem szólt, és ő is a jelentéstevője ennek a jelentésnek. És az önök aktív részvételére is számítunk. A magyar soros elnökség erőfeszítései lehetővé tették a, font, a fogyasztói jogokkal fogó kérdések lezárására. Egy megjegyzésem lenne e, ezzel kapcsolatban. Én egy olyan vállalatnál dolgoztam, ahol az elektronikus kereskedelem gondolatát bevezettük, de ugyanakkor nem akartuk elhanyagolni az emberi dimenziót, hiszen eredetileg arra gondoltunk, amikor bevezetjük ezt az internet platformot, akkor lesznek olyan brókerek, akik elvesztik a munkájukat. Ugyanakkor rájöttünk, hogy vannak olyan fizikai személyek, akik közvetlen kapcsolatot tarthatnak a fogyasztókkal. Ez egy nagyon sikeres megközelítés volt. És azt jelenti, hogy sosem szabad az elektronikus kereskedelem során sem elveszt, szem elől téveszteni a, az emberi tényezőket, a fogyasztókat. A harmadik téma a, a szolgáltatási irányelv. A lengyel soros elnökség két kulcsfontosságú irányelvre, a szolgáltatási és a szakképesítési irányelvre fog koncentrálni. Az elnökség folytatja a munkát, a belső piaci rendelkezések eh, hatékony végrehajtása területén. Ez mind a tagállamok, mind a bizottság erőfeszítéseinek eh, köszönhető. Emlékszem még a szolgáltatási irányelv végrehajtásával kapcsolatos eh, tapasztalatokra. Ez a kormányzat részéről nagy erőfeszítést igényel. Tehát az irányelv keretében figyelembe vehetjük a helyi sajátosságokat is. Kollégám, aki a parlamenti törvénytervezettel foglalkozott, ismeri ezt a kérdést, tehát hogy fontos, hogy az európai piacot megnyitsuk ezen szolgáltatások előtt. Itt a tanácsnak a következtetéséről fogjuk alapozni a munkánkat, és a hatékonyság az üzleti életben, a turizmus területén, olyan kérdések mindezek, amelyeket a Magyar Soros elnökség részletesen megbeszélt. Nem gondoljuk, hogy az elnökség alatt lesznek jogalkotási aktusok ezzel kapcsolatban, csak a kölcsönös értékelési folyamat eredményeit vesszük majd figyelembe. Üdvözöljük Hanslik képviselő úrnak a jelentését a kölcsönös értékelés területén, és azt, hogy ezt, a, ezt az új eszközt különböző területeken fogják használni. A szakképesítési irányelv tapasztalata azt mutatja, hogy a szakképesítések elismerése nagyon fontos az egységes piac működése szempontjából. Üdvözöljük az Európai Bizottság zöld könyvét, amely módosítja a szakképesítési irányelvet, és várjuk McClarkin asszonynak a jelentését. Az ötödik terület a szabványosítás az Európai Unióban. Itt nagyon fontos, hogy bevezessünk olyan megoldásokat, amelyek gyorsra és hatékonyá teszik eh, a harmonizált eh, szabványoknak az alkalmazását. Itt rendeleteket kell használni, nem irányelveket, mert így fogjuk majd az egységes normákat, szabványokat elérni. Ezt a szükséges kompromisszumokon keresztül tudjuk elérni, de erre igény van. Egy irányelv ugyanakkor hosszabb időt venje igénybe. Épp ezért támogatom Kozsusnyik úr jelentését, amely kiegészíti a meglévő Európai Uniós rendelkezéseket. Meg tudnánk oldani annak a problémáját is, hogy egységes normák legyenek, szabványok legyenek a telefonálási díjakat illetően meglepni önöket, hogy mennyi különböző szabványt alkalmaznak erre. Itt a parlament együttműködésére számítunk, különösen a jelentéstevő Komi, Lára Komi asszony jelentéstevő együttműködésére tehát az európai szabványozási folyamatnak a modernizálására és a szolgáltatási ágazatnak a modernizálására gondolva. Vannak aztán a 2, 3 és 4 kerekű járművekkel kapcsolatos kérdések. A Magyar Soros Elnökség szoros együttműködésben eh, gondoskodott erről az Európai Parlamenttel, és várjuk az új javaslatokat ezen a területen is. Itt pedig Van de Kamp eh, kollégának az együttműködésére számoltunk, és Panzeri kolléga együttműködésére is. Egy másik terület a piacra juttatásnak a e, harmonizálása, ezzel kapcsolatban tíz irányelv, és ezeket kell harmonizálni egy új jogalkotási keretbe, különösen a, a termékek piacra juttatását illetően. Ez is az egyik legfontosabb feladat lesz számunkra. A barangolási rendeletnek, szabályozásnak a módosítása is nagyon fontos lesz az európai állampolgárok számára, ugyanis túlzott díjakat alkalmaznak, és hogyha ezeket harmonizáljuk, akkor ez az életminőségen javít. Ez csak egyik azon rendeletek közül, amelyek a monopóliumokat és a technikai korlátokat akarja megszüntetni. És ez az európai állampolgárok életét könnyebbé tenni. tenni. A tizedik terület, a vám területe, a szellemi tulajdonjogoknak a vám rendezése. Itt az érvényben lévő irányelven változtatni szeretnénk a közbeszerzést illetően. A javaslatot az Európai Bizottság júliusban vagy szeptemberben fogja benyújtani. Még a betakarítás során is készen leszünk a munkára, ugyanis a miniszterelnök már is bejelentette, hogy a soros elnökség miatt senki sem mehet el szabadságra. És ezen kívül külön figyelemmel fogjuk követni Rüle asszonynak a jelentését, Rutner kollégának a jelentésére az energiahatékonysággal kapcsolatban. Végül pedig a szellemi tulajdonjogok vám végrehajtásával kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság egy javaslatot nyújtott be az új rendelettel kapcsolatban, a szellemi tulajdonjogok végrehajtását illetően a vám területen. Ez egy új stratégiája az Európai Bizottságnak, hiszen szeretnék megerősíteni a szellemi tulajdonjogokat, és a, az egységes piaci stratégiába is ez beleillik zajlik. Kreutzmann úr a jelentéstevője ennek a kérdésnek, és teljes mértékben és közvetlenül szeretnék vele együttműködni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni az IMKO bizottságnak, különösen Rúzsa Thun asszonynak, Schwab, Andreas Schwabnak, és Louis Grechnek, a belső piaci kezdeményezéssel kapcsolatban, amely példanélküli lehetőség arra, hogy a vállalkozók és a fogyasztók kicserélhessék tapasztalataikat. Ez az esemény Krakóban lesz, október 2 és 4-e között és mi nyitottak vagyunk az együttműködésre, hiszen a, por, a lengyel parlament ö, ti ülésszaknak az utolsó napjain ö, történik ez, utána általános választások lesznek, tehát nagyon jó alkalom lesz erre, hogy az egységes piac fejlődésének új lendületet adjunk. Köszönöm szépen! that was quite extensive. very short. Yeah. The Consumer policy mainly. Yeah. Yeah. yeah. Okay. Uh, so, uh, sorry, we were just discussing, I know that... Elnézést, csak arról beszéltünk, hogy mikor válaszoljon a kérdésekre a miniszterelnök úr, de arra jutottunk, hogy jó lenne, hogy először Malgorzata Krasznodebszka Tomkilasszony és beszélne néhány, mondana néhány szót, mert a verseny és fogyasztóvédelmi hivatal elnöke, úgyhogy először őt hallgatjuk meg. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A lengyel elnökség kezdetén nagy megszüzeltetés számomra, hogy bemutathatom a fogyasztóvédelmi programunkat. Szeretnék szólni a háttérről is, hogy mi miatt ezeket a prioritásokat választottuk. Nagyon fontosnak tartom személyesen az Európai Parlamenttel való együttműködést. Az eddigi elnökségek tapasztalata is bebizonyította, hogy az elnökség munkájának hatékonysága nagy részt az Európai Parlamenttel való együttműködéstől függ, hiszen ők az európai állampolgárok véleményét tükrözik. Az a válság, amelyet most élünk meg, megköveteli a jó együttműködést, a szinergiák keresését nemzeti és európai szinten is. Európának euró erősnek kell lennie, de egységesnek is a kihívások kihívásokra való megfelelésben. Számos ilyen kihívás van, például a fogyasztói bizalom hiánya a határokon átnyúló kereskedelemben, a szabályozás eltérés az egyes tagállamokban, a viták rendezése és a követelések behajtása a különböző tagállamban. A fő prioritás, hogy megerősítsük az egységes belső piacot ahogy Pavlak úr is elmondta. Fontos a szoros együttműködés, amely lehetővé teszi, hogy ismét rátérjünk a növekedés útjára, ami ma nagyon fontos, ami a lengyel prioritásokat illeti öt fő területről van szó. Szóval az első a fogyasztói politika, a 2020-as stratégia fényében. Különösen fontos e tekintetben, hogy ö, elindítsuk ezt a munkát. Az Európai Bizottság már elindította ezt a munkát a fogyasztóvédelem érdekében a 2020-as stratégia tekintettel. Mindez a piac gyengébb szereplőinek kellő védelmét kell, hogy biztosítsa. Számítunk az Európai Parlament és az IMCO szakbizottság együttműködésére. Reméljük, hogy az új stratégia innovatív megközelítésen, laterális megközelítésen és a különböző érintettek közötti megfelelő együttműködésen fog alapulni. Ahogy azt az IMCO szakbizottságban is hallottunk, ők is erre törekednek, és köszönöm Brit Svensson asszonynak, aki ennek a témának az előadója volt. Említettem a horizontális irányelvet, amely a fogyasztói jogokkal foglalkozik. Ezt reméljük, hogy a lengyel elnökség alatt elfogadják. A nyelvi fogalmak elfogadása után szeptember végén, október elején az IMCO bizottság munkája is fontos volt, hogy sikerült megállapodásra jutni ezekben a témákban, és szeretném hangsúlyozni Schwab úr munkáját, és az árnyék előadók munkáját, akik részt vettek ebben a nagyon ö, fontos munkában. Másik prioritásunk az alternatív vitarendezési ö, módszerek ö, továbbfejlesztése. Nagyon fontos munka ö, folyik ezen a területen. Jelentés tervezetet fog bemutatni az Európai Parlament az online alternatív vitarendezési módszerekkel kapcsolatban is. A bizottság fontosnak, a lengyel elnökség fontosnak tartja, hogy javítsuk az intézkedések hatékonyságát. A 2009-es anyagában a parlament ennek fontosságát hangsúlyozza. Az alternatív vitarendezés tehát stratégiai cél. Mi is felsorakozunk e megközelítés mögé hiszen ez az alternatív vitarendezési módszer gyors és hatékony lehet, különösen a fogyasztói viták esetén az alternatív vitarendezés rugalmas, az egyéni jogvitához lehet igazítani, és csökkenti az igazságszolgáltatás leterheltségét. Az alternatív vitarendezés alkalmazása a határon átnyúló ügyekben is hozzájárulhat a megoldáshoz. Az alternatív vitarendezés a fogyasztóbarát szakpolitika egyik fontos eleme. A fogyasztó ö, tájékoztatására irányuló szakpolitika is fontos, bár eddig még nem volt teljes mértékben sikeres. Olyan ö, szakpolitikára van szükség, amely lehetővé teszi a tárgyalásos úton való rendezést. A konzultációk, konzultációkat folytatott e témában az Európai Bizottság. A parlament és a bizottság közös munkája révén körvonalazódik az európai szintű alternatív vita rendezési modell, és reméljük, hogy számíthatunk Rosfor és az IMCO bizottsági együttműködésére ebben. Ezt a munkát elkezdjük, amint az Európai Bizottság bemutatta a javaslatát. Ezen túlmenően az utazási ö, irányelv csomagot szeretnénk felülvizsgálni, ez az ágazat nagyon fontos a belső piacon. Az idegenforgalom jelenleg ö, megszenvedi a ö, fogyasztóvédelem hiányosságait. Új, modern szabályozásra van szükségünk, amely segíti a vállalkozások működését az egységes piacon. Ennek az irányelvnek a felülvizsgálata, amely, ö, ha, amelyre hamarosan sor kerül, magában tartalmazza magában foglalja a nyelvi korlátok lebontását és a szabályozások egyszerűsítését. A még létező korlátokat az belső piacon le kell bontani. Gondoskodni kell arról, hogy hasonló intézkedés, rendelkezések vannak életben a különböző tagállamokban. Hát ezt a következő hat hónap során azért nem fogjuk tudni megoldani, de reméljük, hogy Dánia, Ciprus tovább viszi majd ezt a munkát. Végül hadd utaljak az általános termékbiztonsági irányelvre. Ahogy Hárbar úr elmondta, nagyon fontos a szigorú felügyelet és ellenőrzés. Meg kell ö, erősíteni ezeket a rendszereket, az európai intézményeket, erős ö, belső piacot kell meg meg kell teremteni a harmonizált és nem harmonizált termékek számára is. Biztosítani kell a fogyasztók védelmét, nagyobb transzparenciát kell biztosítani a piacon folyó tevékenységek tekintetében. Azt tervezzük, hogy tehát, hogy ö, foglalkozunk ö, ez, ennek az irányelvnek a felülvizsgálatával az elnökségünk során. Tudatában vagyunk abban, hogy az Európai Parlamentnek is nagyon fontos ez a téma. Március 8-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el ezzel kapcsolatban. A lengyel elnökség teljes mértékben támogatja en, ezeket a célokat. És várjuk a tervezetet, amelyet majd az Európai Bizottságnak be fognak mutatni. Az Európai Bizottság az elnökség során fogja bemutatni a saját anyagát. Ez a munka prioritás számunkra és Dánia és Ciprus számára is. Végül úgy véljük, hogy a fogyasztóvédelem valóban javíthatja állampolgáraink életének minőségét. Az állampolgárok és a fogyasztók a gazdasági növekedés hajtó erői amit nem aknázunk ki teljes mértékben jelenleg. A fogyasztóvédelmi kérdéseket véleményünk szerint nagyon fontosnak kell tartani, és számítunk az Európai Parlament és különösen az IMCO bizottság együttműködésére. Reméljük, hogy más európai intézmények és a tagállamok együttműködésére is számíthatunk. A lengyel elnökség sikere mindannyiunk sikere lesz. Szeretnék köszönetet mondani az előző elnökségi trió munkájáért. Nagyon nehéz időszakban végezték ezt a munkát, és szeretnék köszönetet mondani az előző elnökség Magyarország munkájáért. Magyarország hosszú tárgyalásokat zárt le a fogyasztóvédelmi irányelv témájában. Várjuk a verseny és Fogyasztóvédelem Európai Napját, ez Poznánban lesz novemberben, egy nemzetközi konferencia lesz ez. A monopólium ellenes európai hivatalok találkozója lesz ez, megfelelő alkalmat kíván, kínál majd a tapasztalat cserére a verseny és a fogyasztóvédelem témakörében. Itt szó lesz ezekről a kérdésekre amelyek nagyon fontosak a belső piac szempontjából. Szeretnénk az orosz és az ukrán partnereinket is meghívni majd erre a konferenciára. Köszönöm a figyelmeket, és szívesen válaszolok a kérdésekre, és kíváncsian várom a véleményüket. Well, Szeretném megköszönni Pavlak úrnak és Krasnodjebska Tomkiel asszonynak az előadását látjuk, hogy elegendő munka vár ránk. Köszönöm szépen, hogy a jelentéstevőket is említette, látszik, hogy szorosan együttműködnek velük majd, és a magyar soros elnökségnek a képviselőit is üdvözlöm itt, hiszen őket is emlegették. Kertész Ágnes a a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos munkáért. Nos, kedves kollégák, fél óránk van a kérdésekre, és még talán lesz idő a válaszokra is. Épp ezért most megadom a szót a koordinátoroknak. Hogyan akarnak válaszolni a kérdésekre? Egyszerre három kérdést csoportosítsunk? Jó, akkor legyen három egyszerre. Nos, akkor a koordinátorok rövid idevágó kérdéseket tehetnek fel, és aztán megkapjuk a válaszokat, Svár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadást. Ezzel megmutatták, hogy kiválóan felkészültek a soros elnökségre és a szakbizottságunkban zajló munkára. Köszönöm szépen ezt a felkészültséget. Az önök miniszterelnöke Tusk úr a múlt héten itt a parlamentben egy lenyűgöző beszédet tartott Európáról, pozitív hangú beszédet, arról, hogy milyen lehetőségeink vannak itt Európában. Ez rendkívül pozitív egy Európa tekintetében, amely nagyon nagy nehézségekkel szembesül. Remélhetőleg önök a belső piac vonatkozásában ezt az elkövetkezendő hetekben így meg is tudják majd valósítani. Várjuk az egységes piaci fórumot is Lengyelországban, és önök számos pontot érintettek előadásukban. Szeretnék visszakérdezni, van -e egy olyan különleges téma, amelyel önök foglalkoznak? Szeretnék a szolgáltatási koncesziókról beszélni. Ezek, ha jól tudom, Lengyelországban nem olyan elterjedtek, mint más tagállamokban. Van-e egy különleges nehézsége ennek Lengyelországban? Hogyan látják ezt soros elnökként, mit gondolnak, mi lenne a helyes út? Másodszor örülök annak, hogy a digitális egységes piacot ki szeretnék építeni. Itt is az lenne a kérdésem, hogy milyen témákkal, kérdésekkel kapcsolatosan szeretnék ösztökélni mindenek előtt az Európai Bizottságot arra, hogy lehetőségekkel, javaslatokkal álljon elő. És a harmadik kérdésem Tomkél asszonyhoz szól. Van egy javaslat a bizottság részéről, illetve lesz egy, a bizottság részéről egy javaslat ősszel az alternatív vita kapcsolatosan, ez talán párhuzamba állítható lesz majd a kollektív jogorvoslatra vonatkozó javaslattal is. Mi a lengyel soros elnökség véleménye a kollektív jogorvoslattal kapcsolatosan. Mi itt azt állapítottuk meg ma reggel, hogy csak akkor lehet sikerre vinni ezt az ügyet, hogyha a tagállamok is részt vesznek ebben, hiszen mindenképpen elkerülendő az, hogy amerikai körülmények, amerikai helyzet, az amerikaihoz hasonló helyzet alakuljon ki itt Európában. Köszönöm. Uh, Köszönjük, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a lengyel soros elnökségnek és önnek, Pávlak úrnak, hogy egy ilyen valóban európai magatartást tanúsít, és Rendkívüli módon tetszett az első mondata, miszerint ön az integrációt Európában az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb célnak tekinti. Ez egy nagyon fontos kérdés, amelyet hiányoltunk nagyon sok más soros elnökségnél, ezért köszönöm önnek, hogy ezt említette. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első a szolgáltatási irányelv a szakképesítek elismerésére vonatkozik, és az egységes piac megnyitására. Ön nem említette, ezért rákérdezek, hogy mit gondol az európai szakmai kártya vagy igazolvány kérdéséről, amely megkönnyíteni a szakképesítéssel rendelkezők mozgását Európán belül is. A második pont ön a roaming a barangolás témáját is említett, ez valóban egy fontos kérdéskör. Szeretném megemlíteni, hogy esetleg nem lenne érdemes elgondolkozni azon, hogy tovább léphetünk a vitában, adott esetben, amikor az európai piacról van szó. Gondolok itt arra, hogy maguk a vállalatok eh, hogyan használják ki a piac széttöredezettségét annak érdekében, hogy több pénzt húzzanak ki az állampolgárok zsebéből. Gondolok itt a nagy európai illetve európai szintű vállalatokra, amelyek kihasználják a maguk javára a tagállamok közötti széttöredezettséget, és az emberben felmerül a kérdés, hogy miért van szükség roaming díjszabásra, amikor gyakorlatilag ugyanannak a koncernek a két vállalatáról van szó. A harmadik is ö, utolsó kérdésem Krasznodebszka Dom, Tomkil asszonynak szól, elnézést, hogyha nem jól ejtettem a nevét. Ön azt mondta, hogy a piaci felügyelet rendkívül fontos, és ebben igazat is adok önnek. A piaci felügyelet területén van egy részterület, amely rendkívül fontos, ezek a fogyasztóvédelmi szervezetek, ezeket ön nem is említette. Szeretném megkérdezni, hogy ezek a szervezetek milyen erősek jelenleg Lengyelországban, és hogy ön, illetve a lengyel kormány mennyiben támogatja a fogyasztóvédelmi szervezeteket abban, hogy ellássák feladataikat. Um, Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani önnek, Pavlak úr, amiért ilyen gyönyörű szavakat használt. A kollégáimmal Krakóban és Varsóban járhattam, és nagyon nagy benyomást tett rám, mint német állampolgára, hogy önök hogyan mozdítják elő az egységes piacot, hogyan dolgoznak, hogy nem csak elfogadják Európát, hanem hogy motorként, mozgatórugóként tekintenek rá, és ahogyan Gebhardt kolléganő mondta, csak is gratulálni tudunk önöknek, amiért ilyen pozitívan állnak hozzá Európához. Ami a piaci felügyeletet illeti, önök nagyon tevékenyek, és az összes ilyen intézményt, mint amilyen a Solvét, nagyon jól támogatják, és nagyon jól hozzájárultak ennek megvalósításához. Ugye Varsóban is szó esett erről kori látogatásunk során. A parlament és a szenátus közötti párbeszédből kiderült a számomra, hogy a lengyel kormánynak nagyon fontos egy egységes piacot létrehozni a hitelek számára, hiszen sérelmezték, hogy a lengyel állampolgárok, hogyha lakásvásárlás céljából hitelt szeretnének felvenni, akkor gyakran külföldre kell menniük hitelért, és gyakran egy deviza alapú hitelt kell felvenniük, például svájci frank alapút, és ez valahol akadályozza az egységes piacot. Nem tudom, hogy ezt említette-e, de a lengyel szenátoroknak ez nagyon fontos volt, szívügyük volt, és meg tudom érteni, hogy önök számára előrelépést jelenteni, hogyha az egységes piacot itt csiszolni tudnánk, alakítani tudnánk. Egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy mozgatórugóként lépnek fel az egységes piac elmélyítéséért, és nem csak az egységes piac elmélyítésért, hanem Európa elmélyítésért. Köszönöm. Uh, Nos, szeretne most válaszolni ezekre a kérdésekre? És Krasznodjebszka Tomkiel asszonyt is megkérjük erre. Ami az első kérdés illeti, a mozgatórugókat illetően tehát hogy mi mozgatja az egységes piacot. Szeretnék ezzel kapcsolatban felhívni, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a szabályozásoknak nagyon jó egyensúlyát kell kialakítani. a, nem a jobb szabályozás, hanem az intelligensebb, ügyesebb szabályozás kell, hogy legyen a szlogan, a jelszó. Lengyelországban nagyon érdekelt bennünket a bürokrácia csökkentésének a folyamata. és az önök segítségére is számítok ebből a szempontból, hogy a bürokráciára nyomást gyakoroljunk. Ugyanis a bürokrácia még erősen tartja a, barikádját, a barikádon elfoglalt helyét. Szeretnénk a papír alapú szerettük volna a papír alakú adminisztrációt elektronikus adminisztrációvá átalakítani, de ez lehetetlennek tűnt. A digitális piaccal kapcsolatban milyen fajta elvárásaik vannak? Az elektronikus aláírással kapcsolatos kérdésekre utalhatunk itt. Ennek a normáit, szabványait egész Európában el kell terjeszteni. Úgy érezzük, hogy a jelenlegi korban további vitára van szükség. A második kérdés a barangolás kérdésének megoldása a távközlési piacok szabályozásával kapcsolatos, ahol a kormányoknak lépj, lépniük kell. Ugyanazokat az elveket felhasználhatnánk, mint az energiapiacon, azért, hogy ezt a két piacot, ezt a piacot két részre osszuk, azért, hogy ne fogadjuk el a monopóliumot ezeken a területeken. Szeretnék egy olyan készüléket mutatni, amelyek megy egy bizonyos szoftvert használ, mert nem akarnak másmilyet használni. Tehát ez vezethet a piac felosztásához. Ezért jelentős lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy megmutassuk, hogy hogyan működik az információs társadalom. Nem akarunk ugyanis bizonyos technológiák túlszaivá válni. Azért, hogy a új vállalatok is beléphessenek a piacra. A barangolással kapcsolatos kérdés nagyon jó volt, és pedig az, hogy még tovább léphetünk-e. Nyilvánvalóan léphetünk, hiszen az interneten nincsen barangolás, de azért óvatosan kell eljárnunk itt, és fokozatos megközelítést alkalmazni. Mert ha nem ezt tesszük, akkor gondokat okozunk a meglévő vállalkozásoknak, akik más üzleti körülmények között ruháztak be, és most új szabályok fogják kötelezni őket. Kreutzmann úr bizonyos megoldásait illetően a következőket tudom mondani. A Solvit program jó támogatási rendszer a vállalkozók számára. Szerintem a többnyelvűséget is elő kellene segíteni a megoldások során, hiszen az, hogy kínai vagy japán is legyen, az csak az adatbázisnak egy másik része. De mi globális módon szeretnénk üzletet folytatni, nem csak az európai nyelvcsalád fájához kötni a megoldásainkat. Nos, a kölcsönöket, a valutában felvett kölcsönöket devizában felvett kölcsönöket illetően sosem tudjuk, hogy mennyit kell majd visszafizetni, ugyanis a forex váltási arány befolyásolja ezeket. Lengyelországban nagy a szórás, bizonyos bankok több mint 12 százalékat alkalmaznak a jelzálog hitelekre, ez már teljesen észszerűtlen. Hiszen azt akarják, hogy a devozában felvett kölcsönöket ebben a devizában fizessék vissza, hiszen ez fogja a versenyt élénkíteni. Hogyha nem felel meg az ügyfélnek, akkor valamilyen más pénzintézménynek vagy banknak a szolgáltatását válassza akkor a fogyasztó. Ez pedig ezt a forex spreadet korlátozná. Ne felejtsük el, hogy a, az átváltási arányok befolyásolják a versenyképességet. Hogyha megnézzük az eurózóna munkanélküliségi rátáját, akkor 2000-ben 90 centet fizettünk egy amerikai e, dollárért, de aztán amikor az euró meg erősítette értékét, akkor 1 euró 60 centet bekerült. Aztán pedig ez megváltozott. Tehát láthatjuk az összefüggést az átváltási arány és a, a munkanélküliség között. Aztán voltak az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban kérdések. Köszönöm szépen az érdeklődését. Ezekben a kérdésekben még szorosan összefüggenek fogyasztóvédelemmel. Schwab úr kérdésére válaszolva az alternatív vitarendezés és a kollektív jogorvosata kapcsolatban. Mindez a két lehetőség nagyon fontos, mert olyan intézkedésekkel függenek össze, amelyek a fogyasztók piaci iránti bizalmát növelik és ez nagyon fontos, és eh, hát nyilván az IMCO bizottság tevékenységébe tartozik. Ami a részletes eljárásokat illeti, jelentős különbséget látunk a különböző intézkedések alkalmazása tekintetében, ami az alternatív vitarendezést illeti, majdnem százszerzelékos biztonsággal mondhatjuk, hogy ez a lehetőség, ezt a lehetőséget az Európai Bizottság be fogja mutatni elnökségünk alatt. Ezt az belső piaci intézkedéscsomag egyik mozgatórugójaként határozza meg a bizottság. A lengyel elnökség teljes mértékben készen áll arra, hogy a lehető legtovább eljusson ebben a témában. Amint el tudunk kezdeni dolgozni vele, ezt megtesszük. Ami a kollektív jogolvaslatot illeti, ennek az elképzelésnek a sorsa még nem egyértelmű. A lengyel elnökség minden olyan elképzelést támogat, amely segítheti a fogyasztókat, a KKV-kat, hogy a tisztességtelen piaci gyakorlatok miatti panaszukat, panaszok esetén jogorvoslathoz jussanak. Ugyanakkor, ahogy Schwab úr is említette, olyan megoldást is támogatni tudunk, amely nem abba az irányba mutat, amely az Egyesült Államokban kialakult helyzethez vezetne, hanem egy európai megoldásban gondolkodunk, amely figyelembe veszi a mi jogi környezetünket, mi jogi hagyományainkat, és erős administratív és jogi struktúráinkat, szolgáltatásainkat. Gebhardt asszony megjegyzésére válaszolva a piacfelügyelettel kapcsolatban a fogyasztóvédelmi szervezetek tekintetében, ö, hadd mondjam el, hogy ez az egyik veszőparipám. Személyesen is nagyon fontosnak tartom ezt. A lengyel fogyasztóvédelmi és versenyvédelmi rendszernek több entitása van. Van egy hivatalunk, van egy kormánystratégiánk, és NGO-k, ez támogatja az NGO-kat, jelenlegi stratégiánk 2013-ban jár le, és különböző támogatásokat tá- tartalmaz ez a stratégia. Az állami költségvetés például az én hivatalom esetében bizonyos összeget a fogyasztóvédelmi szövetségeknek szán, tehát ezt a számukra továbbítani kell. És oda biztosítanunk kell, hogy ezeket az összegeket megfelelő piaci elvek alapján, tisztességes piaci elvek alapján osszuk el, amelyek révén erős fogyasztóvédelmi szövetségek alakulhatnak ki, amelyek egymás között versenyeznek a forrásokért. Köszönöm szépen, már csak 20 percünk maradt, és többen szeretnének hozzászólni, mondja az elnök. Kérem, legyenek rövidek. Most ö, négy kérdést fogunk egyszerre meghallgatni. Bilán úr, az ECR csoport koordinátora, az utolsó koordinátor, aztán Tunasszony, Saldemoza asszony és Venő asszony a következő. Tehát Bilán úr először is. Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr. Nagy örömmel látom Önt itt. Azt hiszem, már másodszor találkozunk a miniszterelnökkel a koordinátorok ülésén, ahol lehetőségünk volt részletesen megbeszélni a lengyel elnökség programját, és örömmel látjuk, hogy számos aggodalmunkat figyelembe vették. Tudjuk, hogy Lengyelország erősen támogatja az egységes európai piacot, és teljesen világos, hogyha megnézzük a lengyel elnökség prioritásait és a menetrendjét, például az első belső piaci fórumot Lengyelország fogja szervezni. Nem szeretnék túl sok időt elrabolni, más tagállamok számára is szeretnék lehetőséget hagyni, úgyhogy csak azt mondanám el, hogy nagyon ambíciózus ez a program, de lenne néhány kérdésem, néhány aggályom, hogy ezek vajon megvalósíthatóak-e az adott idő alatt. Hiszen Lengyelországnak már van tapasztalata a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban, éppen Lengyelország maradt le leginkább a végrehajtásban, és én ezt szégyeltem is. Az időzítés sem túl szerencsés, hiszen választási kampány lesz Lengyelországon a lengyel elnökség alatt. Jó pár ö, miniszter, ön is, ö, miniszterelnök helyettes úr, ö, politikai pártok vezetői is egyben, amelyek részt fognak venni a választási kampányban, és hat hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy sikeres időszakot tudjanak maguk mögött hagyni. Ahogy Gebhardt asszony is elmondta, a roaming díja kérdése is jelentős. Véleményem szerint egyszerűen szükségtelen ilyen díjat fizetni. Lengyelországban láthatjuk, hogy a helyi üzemeltetők léptek a nagy nemzetközi cégek helyébe, például a T-Mobile vagy az Orange helyébe és továbbra is kiszabnak ilyen roaming díjakat. Pavlak úr elmondta, hogy ezt a kérdést lépésről lépésre kell megközelíteni. A gond az, hogy már eddig is lépésről lépésre közelítettük ezt meg. A korábbi rendeletet 2007-ben fogadták el, hát elég sok idő eltelt már azóta, és véleményem szerint most már ideje lenne egy agresszívabb megközelítést alkalmazni, a lengyel elnök, elnökség feladata lenne ez. Van még további kérdésem is. Feltkovszki úr, az igazságügyi miniszter úr, az lengyel elnökség elején elmondta, hogy az úgynevezett kék gombot szeretnénk majd megvalósítani, Szeretnék erről többet hallani. Uh, right. uh, so we... Köszönöm szépen. Most akkor kérem, hogy a többiek egy percet beszéljenek, és csak a fő kérdésekkel foglalkozzanak. Nos, akkor Tún asszony. Köszönöm szépen. A kolléga, nem, Tom Kiel asszony azt mondta, hogy a piac felügyelet nem tud részt venni ebben a piacban. Ezért a soros elnökség a, az egységes piacra koncentrál, és talán annak a tudatosságát, hogy hogyan lehet részt venni az egységes piacban, mit is jelent az egységes piac, e, tudjuk növelni. Épp ezért szervezzük meg az egységes piaci fórumot. A kérdésem a következő. És ez egy e, nagyon is politikai kérdés. Hogyha az európai állampolgárokat be akarjuk vonni Tusk miniszterelnök úr több Európát akar. Az egységes piac az egy tulajdonképpen egy fantasztikus eszköz, hiszen ez le, ennek segítségével az európai állampolgárok érhetik az Európai Unió létezését. A soros elnökség nek van-e olyan programja, amely az utca emberével megérteti, megérezteti, hogy az Európai Unió gondol rájuk. Például a barangolás az egy olyan téma, amelyet az emberek utálnak, és lehet, hogy ennek prioritást kellene lenni. Talán van még egy ilyen téma, amely az utca embere szempontjából ilyen fontos lenne. Sajdamóza asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani lengyel elnökségnek azért, amiért ilyen nagy szerepet vállal a fogyasztópolitikában és a fogyasztóvédelemben. Teljes mértékben egyetértek önökkel, erre szükségünk van. A fogyasztóknak bizalommal kell lenniük az egységes piac iránt. A termékbiztonság és a piaci felügyelet területén tevékenykedtem főként, és ezen a téren megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen a fogyasztóknak nincs olyan sok okuk arra, hogy bizalmuk legyen az egységes piacba. Sokszor a piaci felügyelet számára felhasznált erőforrások csökkentek sok esetben. Mit fog a lengyel elnökség tenni annak érdekében, hogy meggyőzze a tagállamokat, hogy több forrásra van szükség a piaci felügyelet számára az egységes piacon, hiszen ez elengedhetetlen a fogyasztók bizalmának megnyerésére. Nagyon világos kérdés, eh, Vernyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném én is azzal kezdeni, hogy gratuláljak a soros elnökségnek eh, először is, mert mindannyian kaptunk egy levelet, amelyben a három nagy prioritást felrajzolták. És ahogy mondták, az európai integráció, mint a növekedésnek a forrása, az valóban fontos, és köszönjük, hogy ezeket mindig világosan elmondták. Aztán mi a különböző minisztériumokban kértük, hogy kit, kikkel léphetünk kapcsolatba, tehát ez is mind nagyon jó kezdet. Aztán a három prioritást illetően beszéltek a költségvetésről is, amely a soros elnökség számára nagyon fontos. És most egy kényes idő következik a tanácsban, hiszen tudják, hogy a parlament sokáig vitatta a költségvetést, és a bizottságokban is, szakbizottságokban is dolgoztunk rajta. És azt mondták önök, hogy a nagy beruházások felé fordulnak. A nagy beruházások a közbeszerzések területén is megvalósulhatnak. Tehát önök hogyan látják ezen a területen hogy megvédjük az, a KKV-knek az innovációját, akik jelenleg nincsenek biztosítva, de részt vehetnek a közbeszerzéseknek. Aztán beszéltek a keleti partnerségről is, és a déli szorpszédokkal való kapcsolatokban, hiszen itt vannak új piacok, és itt E, a kölcsönösség, és tudom, hogy vannak problémák e, ezekkel a piacokkal, mint például Kínával. Mind a parlamentben, mind a parlamentben voltak viták ezzel kapcsolatban, és hogyan e, fogják ezt a kérdést próbálni a tanácson keresztül vinni. A szakképesítéseket illetően beszéltünk a szakképesítési kártyáról, a szakmai kártyáról, de a kérdés az, hogy az IMI rendszert és a riasztási embert, eh, rendszert hogy tudják megerősíteni, amely a fogyasztók bizalmát eh, növelni. Aztán eh, ön is beszélt, asszonyom, a fogyasztókról, az energiapolitikáról és ebben a sérülékeny emberekről. Köszönöm elnök. Négy kérdés volt tulajdonképpen ez. Az elnöknek, az a bizottságnak az elnöke, ezért ez megengedhető. De reméljük, hogy lesznek akkor válaszok ezekkel kapcsolatban. Parancsoljon! Az első kérdés a programunkkal kapcsolatos azt mondták, hogy talán túl ambíciózus, de sikerülni fog. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog eh, végrehajtani ezt a programot. Eh, a választási kampányt illetően és hogy a soros elnökség hogyan tudja egyeztetni ezt a eh, programját a választásokkal. Mi jóval előre megterveztük a feladatunkat, és most a hivatali időknek a felénél tartunk. Tehát, és ez nem csak a mi, hanem a pártoknak a munkája is volt. és hát valóban nem tudjuk elválasztani a hazai és az európai kérdéseket, nyilvánvalóan lesznek olyan területek, ahol lesznek konfliktusok, hiszen a, a hazai témák mindig nagyon heves vitákat váltanak ki. Megpróbálunk majd nagyobb nyomást gyakorolni azon témák területén, amelyekben az Európa többet tehet az állampolgárokért. Pozitív légkört kell kialakítani, a Schengeni egyezmény, amely lehetővé teszi, hogy Európában szabadon mozoghatunk, az egy kész tény, de talán a korlátokat eh, évente egyre inkább le kell eh, építeni, azért, hogy az Európai eh, Unió jobban működhessen. Hiszen erről van szó. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió egy keretet biztosítson, és saját meglátásaim szerint eh, szükség van egy alapos diagnózisra, és különbséget tenni olyan területek között, amelyeket európai szinten kell szabályozni, és eh, olyan területek, amelyeket nem szabad túlszabályozni. Tehát mindent rendbe kell hozni. A vállalkozók sokszor panaszkodnak arról, hogy túl sok kötelezettségeik van, és nem mind tűnik szükségesnek. Ez a kék gomb e, talán Tomkiel asszonyra tartozik inkább, ő részletesen tud erről beszélni majd. De az európai belső piacon kell majd foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, amelyek a fogyasztók számára láthatóbbak lesznek. Beszéltünk a termelők és mások kapcsolatairól, hiszen fontos, hogy legyen egy társadalmi szerződés, hiszen az értékesítési láncok további költségeket jelentenek, amelyeket a fogyasztóknak kell viselni. Például a polcra helyezés, az áru polcra helyezése miatt is bizonyos díjakat kell fizetni, és ez a termelőket irritálja. Tehát olyan szabályokra van szükség, amely ezeket a problémákat megoldja. Két évet töltöttünk a bevált gyakorlatok kódexének, ezt az Egyesült Királyságban megpróbálták alkalmazni, de nem volt sikeres. Úgy tenik, hogy a bírósági határozatok megmutatják, hogy milyen úton kell elindulnunk. Szükség van általános szabályokra és egy eh, keretre, amely a piac, rend, piac működésébe bizonyos eh, rendet visz be. A KKV-k részvételével kapcsolatban nem, bocsánat, Sáldemoze asszony kérdésére még nem válaszoltam. Az erősebb felügyelet kérdése is felmerül. Tehát szükség van-e erre? Vannak olyan elemei, amelyre nincsen szükség, de amikor a piac felügyeletet bevezetjük, akkor már is megtettünk egy lépést előre. Először az átláthatóságra van szükség a piacon, mert ez egy további ellenőrzési rendszert hoz létre, amelybe belevonjuk a fogyasztókat, fogyasztókat. Volt egy érdekes beszélgetésem egy újságíróval, aki a piaci elvekről beszélt, amikor új átláthatóságot akarunk bevezetni. De hogyha egy hatékony piacot akarunk, ott mindenkinek a számára biztosítani kell a tájékoztatáshoz való hozzáférést. A származékos intétpapírokkal kapcsolatban a felek közötti ügyletek megtörténtek, de a piac ezek működését nem látta. Épp ezért a piaci kockázat növekedett. Csak akkor látták ezeket, amikor már túl késő volt. Most vannak hitelminősítő intézetek, és senki sem felel a, vilá, a véleményükért pedig nem vállalnak felelősséget érte, mert névtelenek. Az Európai Parlamentben mindenkinek felelősséget kell válni, vállalnia a neve aláírásával. A, ha egy egy hitelminősítő intézmény az előrejelzésük érvényességét eh, biztosítani tudná, akkor az, eh, átlát, az átláthatóságot növelni. Nagyon fontos, hogy a közbeszerzési eh, szabályok biztosítsák hogy a közbeszerzések egy része a KKV-khez kerül. Tehát, hogy hozzáférés biztosítsanak számukra. A kínai kalandot illetően nem igazán sikerült a történelem során ezt ilyen konkrétan csinálni. És hogyha megengedik, néhány szót én hozzászólnék még ami Bialan úr kérdését a szerződéses jogról beszélt. Nagyon fontos tényezőnek tartjuk a belső piacon, különösen az elektronikus kereskedelem terén. Ha az Európai Bizottság úgy dönt, hogy megnyitja a munkát ezzel ebben az ügyben, akkor ez egy kezdeti szakasz lesz, és mindezeket a kérdéseket figyelembe fogjuk venni, az IMCO bizottság álláspontját és a tagállamok álláspontját is. Ami Tunasszony kérdését illeti, hadd hívjam fel a figyelmüket az alternatív viterendezési projektre. Ez mm, nem olyan látványos, mint egy barangolási díjprojekt, de ugyanahoz az eredményhez vezethez, tehát konkrét előnyt jelenthet, konkrét eredményt a fogyasztó számára, a belső piac működése számára. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy milyen panaszai vannak az európai fogyasztóknak, hogy az európai fogyasztói hálózatban milyen panaszok merülnek fel, a legtöbbet jól tudja kezelni az alternatív rendezési ö, projekt. E, elnézést, hogy én is uraim, mondja az elnök, úgy tűnik, hogy el, elfogyott az idő nagyjából. Tudom, hogy a miniszterelnök helyettes úrnak és kollégáinak el kell menniük. Remélem, hogy majd meg lesz lehetőség a többieknek is a kérdéseket feltenni. Két dolgot mondanék még el. Ezt szeretném átadni Krasznodevszkaton kielasszonynak. A miniszter úrnak már adtam át egy példányt, ez a belső piaci híreket tartalmaz ez a hírlevél. Ezt az interneten is meg tudják nézni, neki pedig szuvenírként szeretném átadni. Köszönöm, hogy eljöttek, nagy örömünkre szolgált. Jó. Uh, um, Hölgyeim és uraim, folytatjuk a munkát. Az első vélemény, amit meg kell vitatnunk, Tyler asszony jelentése az európai szemeszterrel kapcsolatban. Ezt meg kell vitatnunk, mert szeptemberre készen kell állni a módosításokkal. Steller asszony, megadom a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak. Az európai szemeszter egy új módszer. A szakpolitikai e, ö, együttműködést a gazdaság irányítási csomaggal köti össze. Az Econ bizottság ö, munkájához is kapcsolódik ez. Én magam is fogok majd még módosításokat benyújtani. Célom az volt, hogy ez a jelentés egy eszköz legyen az egy ö, belső piaci intézkedéscsomaghoz és a belső piaci eredményjelző táblához. Nem csak ennek a bizottságnak a munkáját kell, hogy segítse ez a jelentés, hanem mindaz a bizottság munkáját, bizottságok munkáját, akiknek hatáskörébe tartozik az európai szemeszter. És eh, az előrelépéshez a saját forrásaink igénybevétele is fontos. Utalni kell a szociális kohézióra, amely mi, bármilyen progresszív gazdasági modell fontos része kell, hogy legyen. Eh, ezen kívül a KKV-k támogatása, amelyet ez a szakbizottság teljes mértékben támogat, hiszen a KKV-k jelentik a, az európai gazdaság gerincét. Hogyha van bár valami, amit szeretnének még, hogy bevegyek, vagy kérdésük van, akkor forduljanak hozzám. Ez nagyon rövid vélemény. Célunk a foglalkoztatás növelése, és a határidő azt hiszem július 20-a módosítások benyújtására, tekintettel, a, hogy szeptember 19-én lesz az IMCO-ban, a szavazás az ECO-ban pedig pár nappal később. Köszönöm a titkárságnak a segítséget és a kollégáknak is. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, Styler asszony, Galó asszony, Kreutzmann úr, és én magam is árnyék előada vagyok, Galó asszony következik először, és aztán Dion úr. Galó asszony most. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok az előadónak a véleménytervezetért. Ez nagyon rövid, tömör és teljes anyag. A válság után, amelyet megéltünk, és amely még mindig hatást gyakorol az életünkre, világossá teszi a gazdaságpolitikák összehangolásának szükségességét. Az Európai Tanács márciusban egyhangulag támogatta az európai szemeszter két célját, a költségvetési fegyelem ellenőrzése a tagállamok tekintetében az egyik, a másik pedig az Európa 2020-as stratégia végrehajtásának felügyelete. Katrin Styler véleményéből két prioritást emelnék ki. Az egyik, hogy támogatni kell az európai egységes piac elveit, amely hiszen nem csak az Egyesült Államok, hanem a Kína és egyéb feltörekvő országok is versenytársaink. Mindenképpen ö, kölcsönösségi záradékokat kell életbe léptetni harmadik országokkal, ez rendkívül fontosnak szűnik támomra. Ez azt is jelenti, hogy az adószabályozást felül kell vizsgálni, például az áfa kulcsokat, amelyek diszkriminálják az elektronikus termékeket digitális termékeket. A második dolog, ami fontosnak tűnik számomra ebben a véleményben, ez a KKV-k támogatása. Hiszen a gazdaság, az európai gazdaság 80%-át képviselik. Ez azt jelenti, hogy ha azt akarjuk, hogy az európai szabvány érvényesüljön, ha hamisítások ellen fel tudjunk lépni, megkönnyítjük, megkönnyítsük a KKV-k munkáját, csökkentsük az adminisztratív terheket, és az energia, közlekedés és elektronikus kommunikációs hálózatok működését megkönnyítsük. Köszönöm szépen! We know who you are. You don't need to sit in front of your label. Chair. Excuse me. Uh, Elnök úr, elnézést kérek. Teljesen egyetértek a vélemény szerzőjével abban, hogy az egységes piac megvalósítása nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon az európai szemeszterben. Először is üdvözlendőnek tartom, hogy az egységes piac megvalósítása a 2011-12-es növekedési jelentés egyik célkitűzése, amelynek megvalósítását értékelte az Európai Bizottság. A hat intézkedésből négy azonban a bizottságnak tulajdonképpen egy szándéknyilatkozata, ahol a tagállamoknak szánt javaslatok már nem játszanak szerepet, a bizottság további reformokat javasol a szolgáltatási ágazatban mindenek előtt a nem indokolt akadályok felszámolása által bizonyos ágazatokban. Én ezt egy kicsit kevésnek tartom. A bizottság nyilatkozata az európai szemeszter lezárása alkalmával tulajdonképpen ugyanerre korlátozódik, illetve megszavaz még két további célt. A kockázati tőkéhez való hozzáférése a KKV-knak, valamint a bürokrácia leépítése a, a közbeszerzéseknél. Kevés az idő, ezért egy pontra korlátozom a mondani valómat. Nem feltétlenül az IMCO-ba tartozik ez a téma, de nem tartom jónak, hogyha az európai szemeszter kapcsán azt mondjuk, hogy ezek mind jelentés tételi kötelezettségek. Nincs semmi értelme, hogyha azt mondjuk Görögországnak, hogy takarékoskodnotok kell, eleget kell tennetek a szabályoknak, miközben a bizottság nem mondja, hogy ő hogyan járulhat hozzá, hogy Görögország tovább tudjon lépni és előre jusson. Hogyha a bizottság nem mondja azt, hogy nem akarunk társfinanszírozást annak érdekében, hogy kijuthassatok a válságból, akkor ennek semmi értelme, semmi értelme az európai szemeszternek, hogyha megnézzük az eredményeket, de a maga a bizottság nem mondja az, meg azt, hogy ő maga hogyan tud hozzájárulni ahhoz, például a kohéziós politika keretében, vagy más politikák keretében hogyan tud hozzájárulni. Mi ezt egy kicsit kevésnek tartjuk, ezért hálásak volnánk, hogyha a jelentésben ne csak a jelentéstételi kötelezettségnek tenne eleget a bizottság, hanem benne állna az is, hogy a bizottságot felszólítjuk, hogy az európai szemeszterben meghatározott célokat, takarékoskodás, adósságcsökkentés, stb. stb. hogyan tudjuk ezt támogatni, előmozdítani konkrétan, mert csak a korlátozások révén nem tudjuk segíteni a tagállamokat. Ezért hálásak lennénk, hogyha ez irányban még valami szerepelhetne a véleményben ebből. Köszönöm. Biztos vagyok abban, hogy megfelelő módosítás majd be is fogja nyújtani. Na most akkor a részemről röviden, én, ugyanis én is árnyék előadó vagyok. A célunk az volt, hogy a prioritásokat megfogalmazzuk, és ezt ö, hozzákapcsoljuk a egységes ö, piacról szóló intézkedéscsomaghoz. A lengyel elnökség figyelemmel fogja ö, kísérni azt a tíz cselekvést, amelyet mozgatórugóként ö, határoztunk meg. A másik dolog, amit talán érdemes megemlíteni, a fogyasztói feltételek e-, eredményjelző táblája. Ez jelzi a fogyasztókkal és a versenyképességi versenyhelyzettel kapcsolatos feltételeket. Nagyon hasznosnak tartom én ezt a véleményt és arra számítok, hogy gyorsan előre tudunk lépni. Dion úr kért utolsóként szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Ön is említette ugyanis, amit én el akartam mondani. Ez a fogyasztói eredményjelző tábla, ez szerintem is fontos. Az én egyébként a gazdaság irányítással ö, elég nagy problémái vannak. Szükségesnek tartjuk, hogy a belső piacot lefedjük. Ezekbe, ezeket a kérdéseket érdemes megvizsgálni. És javaslom a bizottság javaslatait, és sürgősnek is tartom, hogy foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm az előadó munkáját, köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, úgy látom más nem kér szót. Sruta urat vártuk a bizottságtól, de úgy látom nincs itt, majd később akkor biztos meg tudjuk hallgatni a véleményét, de ha jól emlékszem, tájékoztattuk a bizottságot erről az eseményről. Tyler asszony kérdezem, hogy időben van-e még, mert tudom, hogy megy a gépen nem sokára. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a véleményeket. Nagyon kíváncsian hallgattam a javaslatokat, a módosítási javaslatokat. Természetesen azokra a területekre kellett koncentrálnunk, amelyek a mi szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak, és a belső piaci intézkedés csomag ezek közé tartozik. Az a javaslat, hogy jobban figyeljünk oda, nagyobb hangsúlyt helyezünk a fogyasztókra, mindenképpen figyelmet érdemel. Csak nagyon szoros az idő, szorít az idő, mindent nem lehet, mindenek nem lehet teret adni. Egyetértek Galo asszonyjal, a, illetve a, az áfa kulcsok kérdése is jelentős, ez, ezzel kapcsolatban még a jövőben le kell folytatni a vitát. Az a lényeg, hogy ez a munka, amit mi itt elvégzünk, az európai szemeszterrel kapcsolatos folyamat részévé váljon, és mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tehát, amint említette, szeptember 19-én szavazunk erről, itt az ECO-ban meg 22-én. Akkor most térjünk át egy másik fontos témára, a két vagy három kerekű járművek, valamint a négy kerekű motorkerékpárok típus jóváhagyása. Látom Van de ott a terem hátulján. Javaslom, hogy jöjjön itt előrébb, jöjjön ide az első sorba, és akkor mindannyian jobban láthatjuk önt. Az árnyék előadók, Restfel Menders úr, én itt vagyok, Lavini úr nincs itt, és Gélen úr. A sokért felelős főigazgatóságtól, igaz, Gélen úr? Martin úr nincs itt de mindenkit melegen üdvözlök. Van de Kampur. Tudom, hogy 300 módosító van, és csak negyed, órán van, negyed óránk van, és beszéltem Kostasszal, azt hiszem, hogy ma el kell kezdeni az eszmecserét, de több idő kell egy másik körre a nyári szünet után, amikor a módosítókat vitatjuk meg és talán az, e, az első reakcióját e, meghallanánk majd a, e, a megjegyzésekkel kapcsolatban, és talán majd augusztusban a módosítókat megvizsgáljuk, és aztán a szabazást is még meg kell beszélnünk, a tanácssal is meg kell beszélni, hogy hogy haladnak és talán ön tájékoztatta bennünket az egész folyamatról, ahogy előre mozdulunk. Nos, akkor nézzük, hogy most hol tartottunk. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Először is nem csak az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani, hanem minden olyan kollégának, akik módosítót nyújtottak be. Egy kicsit csalódos voltam, hogy ilyen nagy számú módosítót nyújtottak be, hiszen azt hittük, hogy nagyon jó jelentést állítottuk össze, és hogy nem lesznek ö, módosítók, vagy legalábbis nem sok. Na, és akkor látjuk, hogy mennyi lesz, de minden esetre az, ez is mutatja, hogy az INKO jelentés mennyire fontosnak találja a, a jelentésemet, és tulajdonképpen a nyári szünetet azért azzal fogom történ- eh, telteni, hogy eh, a módosítók eh, fölött töröm a fejemet. Nos, ennek ellenére, elnök úr, talán akár holnap szavazhatnánk, mert hogyha összehasonlítjuk a módosítókat, akkor úgy látszik, hogy kioltják egymást. Vannak, akik ugyanis gyorsabban szeretnének lépni, vannak akik lassabban, és nem akarom folytatni, de én demokrata vagyok, és nyáron majd megpróbálok kompromisszumos módosítókat összeállítani. És remélem, hogy az árnyék jelentéstevők sem mennek túl messzire. Nos, tíz témakört tudtam megállapítani a módosítók alapján. Ezeket röviden fogom taglalni most. Az egyik a kibocsátások, a, a másik a fedélzeti diagnosztika normái, szabványai, elsősorban a, a segédmotorkerékpárokra, aztán a a fékezés és a kombinált fékrendszernek a, a kérdése, aztán a negyedik a sebesség és a kilovattok közötti kapcsolat. Vannak nagy teljesítményű gépjárművek, amelyekkel kapcsolatban felmerülnek a biztonsági kérdések. Épp ezért ezt szoros figyelemmel kell követni. Az ötödik kérdés a csalás elleni ö, ö, intézkedések. A 128-as és a, ö, egy másik módosító. Aztán van egy hatodik ö, terület, ez pedig a karbantartási információ ez pedig a 60-as cikkel kapcsolatos. A hetedik a fenntarthatósági vizsgálat. A 165-ös módosító ezzel kapcsolatos. A nyolcadik pedig a ö, azon gápjárművekkel kapcsolatos, amelyek a sorozat, amelynek a sorozata lejár. Aztán Lara Kominak van egy módosítója, a bizonyos gépjármű kategóriáknak a tömegét illetően. Ezt a határt még mindig növekedni próbálja, növelni próbáljuk. Végül pedig Manders úr módosítója a 238-as az időszakos ellenőrzés. Nos, tíz ilyen csoport van tehát a módosítók között, ahogy én látom, és kompromisszumot kell ezekkel kapcsolatban találni a nyári szünet alatt. Végül pedig szeretnék a tanácsal kapcsolatban egy megjegyzést tenni. Először is szeretném megköszönni a Magyar Soros elnökségnek, hogy előre mozdította ezt a javaslatot, és szeretném, szeretnék sikert kívánni a lengyel soros elnökségnek abban, hogy előrébb vigye ezt a javaslatot. A javaslatom a következő. a magyar munka alapján 200 kérdéssel foglalkoztak, remélem, hogy a lengyel elnökség ezt folytatni tudja. Ennyit akartam mondani. Elnök, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan a nyári szünet alatt is sokat fog motorozni, legalábbis reméljük, hogy a munka mellett még lesz erre ideje. ideje. Nos, akkor nézzük az árnyék jelentéstevőket és örülünk annak, amit ön mondott, hogy a kompromisszumos megoldásokon fog dolgozni, és talán augusztusban majd az ütemtervet is megvitathatjuk. És tudom, hogy sokan figyelik ezt. Nos, csak a Vesszal asszony először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Vandekamp úr. Így is el lehet tölteni a nyarat a motorozás helyett kompromisszumokat barkácsolni a módosítókból, még akkor is, hogyha nem sok haszna lesz. Köszönöm szépen a jó bizalomra épülő, átlátható együttműködést, amelyet immáron fél éve folytatunk egymással. Ez szorosra fűzte a kapcsolatokat közöttünk, és először is a módosítókról mondanék néhány szót a 18-as cikket, amely bizonyos intézkedések megváltoztatására vonatkozik. Ezzel kapcsolatosan saját javaslatokat szeretnénk elő, előterjeszteni, arra vonatkozóan, hogy a parlament saját szabályozást hozhasson létre ezen a téren, és ne a felhatalmazáson jogi, alapuló jogi aktusok játsszák itt a főszerepet. Biztosan Tudják, hogy a biztonság az egyik kedvenc témám. Az egész ABS-sel kapcsolatos témá kapcsán módosítókat nyújtottunk be, és fogunk benyújtani. Minden motorizált kétkerekű jármű számára 2015-től kezdődően kötelezővé szeretnénk tenni ezt a rendszert. Úgy gondoljuk, hogy csak az 50 köbméter alatti járműveket szabad kivételként kezelni a e tekintetben. Ismét szeretném elmondani, hogy a különböző fake technológiák segítségével drasztikusan csökkenthető a kétkerekű járművek baleseteinek száma. Reménykedem benne, hogy időközben önök számára is világosra vált, kedves kollégák, hogy sem az anyagköltségek, sem a felhasználási költségek rendkívül magasak az ABS rendszer esetében, és igenis arányosak az elérendő eredménnyel. Minden egyes halálos baleset elkerülendő, ami a kétkerekű járműveket illeti. Mindent meg kell tennünk ennek érdekében, és azt hiszem, hogy ez a rendszer a legmegfelelőbb ennek a célnak az elérésére. Emellett javasolnám hogy 2015-től minden új jármű típus esetében az Euró 4 szint legyen kötelező. Kicsit szkeptikusan látom az elektromos járművek körüli vitát, amelyeket mentesíteni akarnak a típus jóváhagyás alól. Ezt egy kicsit én személy szerint elfogadhatatlannak tartom. Üdvözöljük a bizottság által javasolt eszközt a kisméretű járművekre vonatkozóan azt hiszem, hogy ez egy olyan pont, amelyet nekünk is követnünk kellene, és még egyszer köszönöm a jó és bizalomra épülő együttműködést. Uh, Köszönjük szépen, Manders úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni önnek ezt a munkát, Nos, látom, hogy megleptek bizonyos dolgok. No, hát itt üdvözöljük Európában, Hollandiában 15 millió állampolgárral foglalkoztunk, hát most 500 millióval kell foglalkozni. biztos vagyok benne, hogy jó eredményeket tudunk majd a kompromisszumokon keresztül elérni. Szeretném megköszönni a titkárságnak is, mert az én módosítóim azok nem sikerült, a módosítóimat nem került, sikerült digitálisan elküldeni, és köszönöm, hogy ezt megvalósítások. Nos, az elektromos járművek területén meg kellene vizsgálni, hogy mi történik Kínában. Ugyanis ezeket az elektromos járműveket nem lehetett hallani jönni, és ezért most be akarják tiltani őket. De a rendeletnek a célja az, hogy biztonságosabbá tegyük a járműveket. Na most négy-öt év múlva a technikai ellenőrzéseknek a lehetőségét biztosítani kell azért, hogy a biztonságot tudjuk biztosítani. Én is benyújtottam néhány módosítót, amely egyszerűsíti a jogszabályokat. Például az ABS-sel kapcsolatban jobb technológiáról beszéltem. Hát most megvan az ABS, de hogyha ennél jobb találmányt találnak, akkor azt lehetne bevezetni. a gyártók által szolgáltatott információt illetően európai normákra van szükség, szabványokra van szükség az elektromos járműveknek a töltőivel kapcsolatban. Remélem, hogy Vim csodálatos nyarat tölt majd, és szeptemberben várom a további vitát és mint mondtam, bízom abban, hogy megáll, megoldásokat találhatunk. Mindenesetre szeretném a, hangsúlyozni, hogy a járművek láthatóságát jobban kell biztosítani, hiszen e, a e, biciklisek gyakran panaszkodnak arról, hogy a e, motorosok nem látják őket jól. Nos, akkor Rüle, mivel Rüle asszony nincs itt, a módosítóimmal kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést tenni, egy kicsit felvázolni a háttarét. A szélesebb körű kérdéseket illetően azt javasoltuk, hogy a jelentéstevő foglalkozzon a négy kerék meghajtású, vagy néha két kerék meghajtási kvadokkal kapcsolatban ezeket gyakran mezőgazdasági gépenként használják, és úgy tűnik számunkra, és ez a panceri jelentéssel is kapcsolatos, hogy a mezőgazdasági és erdészeti járművekkel foglalkozó rendelkezések kapcsolat, rendelkezésekben ezeket lefedik alaposan. Ugyanakkor vannak olyan ilyen járművek, amelyeket a közutakon használják, és erre tervezték őket. Épp ezért a javaslatunk az, hogy egy hivatásos mezőgazdasági és erdészeti járműt úgy különböztessük meg, hogy az a különböző felszerelésnek a tolására, húzására, stb. alkalmasak. Hiszen a közúti járművek nek a biztonsági követelményei mások, mint a mezőgazdasági vagy eredészeti területen használtaké. Épp ezért a, ezt figyelembe kellene venni a, jár, a jelentéstevőnek, és talán a bizottságnak is van ezzel kapcsolatban megjegyzése. Aztán én foglalkozom műszaki konkrét kérdésekkel is. Elsősorban, hogy a rendelet hatékonyabbá és eredményesebbé váljon. És a végrehajtást kevésbé költségessé tegyük, anélkül, hogy a biztonsági pluszokat veszélyeztesnénk. Megnéztük a nehéz járműveknek a példáját, például a robogókat, akkor, és, a, és a robogókat, akkor szeretném, hogyha a bizottság és a jelentéstevő foglalkozna a következő kérdésekkel. Először is e, az, hogy a kibocsátása a járműveknek az életciklusuk alatt romlik. Az amerikaiaknál vannak olyan tényezők, amelyeket beleépítik e, a, e, a tesztek eredményébe és ez sokkal hatékonyabbnak tűnik a kisebb járművek esetében. És ez a globális szabályozásokhoz közelebb visz bennünket, ugyanis vannak globális szabványok és szerintem az Egyesült Államok bevált gyakorlatást átvehetjük, tehát hogyha ezeket a romlási tényezőket figyelembe vegyszük, akkor sokkal olcsóbbá tesszük a vizsgálati ciklust. Tehát ennek vannak gyakorlati vonzatai. Aztán a fedélzeti diagnosztika kérdése is ide tartozik, és szeretném, hogyha ezzel is foglalkozna a jelentéstevő, hiszen vannak olyan területek, ahol nem látjuk a költség, haték, hat, költség haszon aránynak a, az elem, arány elemzését, és mi egy tényezőt kiemeltünk, és ez az Egyesült Királyság közlekedési minisztériumának köszönhető. De mindesetre a fedélzeti diagnosztika esetében van egy olyan javaslat, amely sokkal bonyolultabb ellenőrzési rendszert javasol a kibocsátások ellenőrzésére, és ez nagyon sok pénzbe kerülne a jármű szempontjából, de a környezetvédelmi hatás szempontjából igazából nem látszik, hogy ez valami különbséget is jelent a környezet szempontjából. Tehát szerintem ez viszonylagosan 9 millióba kerül, és 1 millió lesz a haszna. Na most, hogyha ezt egész Európára kivetítjük, akkor láthatjuk, hogy ez lényeges költségeket jelent. Tehát épp ezért óvatosnak kell lenni, és Westphal asszony is ezt mondta, hogy nem tudjuk, hogy az ABS az tényleg hatékony-e a piacnak a kisebb végén. Tehát a kombinált fékrendszer épp ezért sokkal fontosabb. És ő azt javasolja most, hogy mind a kettőt alkalmazzuk, ami szerintem fölösleges teher. Ugyanis a robogókon a kombinált fékrendszer az állandóan működik nem csak egy, sűr, egy vészhelyzetben, épp ezért sokkal nagyobb biztonságot nyújt. Tehát ezért itt a műszaki tanácsot meg kellene fogadni, azt mondják, hogy az ABS ugyan biztonságos teszi, de hát azért erre kéne technikai, műszaki vizsgálat. És ezek lennének a fontos kérdések. Vannak még ugyanezen a területen részletes kérdések, de Remélem, hogy Vandenkamp úr látja, hogy ezteket azért javasoljuk, mert komolyan vesszük a, az ő gondolatait, nem pedig azért, mert ne komolyan. Nos, van-e még más hozzászóló? A bizottság részéről, Géland úr? hiszen tudom, hogy ön részt vett Vandakamp úr eszmecseréjén, de lehet, hogy talán röviden szeretne hozzá szólni de ha nem, akkor később is meghívhatjuk, hogy a véleményét ismertesse, de most röviden hozzászólhat. Thank you, Mr. Chairman. I'm... Köszönöm, elnök úr. Endesz úr helyettesíti Martina urat, aki ma sajnos nem ért rá. Nagyon röviden, ö, nagy érdeklődéssel ö, figyeljük a módosításokat. Ö, látjuk, hogy az előadó megpróbálta őket csoportosítani a tíz terület mellett, amelyet az előadó meghatározott, még vannak olyan módosítások, amelyek túlmutatnak a javaslat hatáján és célján. Itt a két vagy három kerekű járművekről van szó, nem szabad, óvatosnak kell lenni, hogy ne terjesszük ennek a hatáját, amelyek maguknak a járműveknek a működtetésére vagy működtetőire vonatkozna. Egyes módosítások megpróbálják csökkenteni vagy korlátozni a környezetvédelmi feltételeket, követelményeket, amelyeket mi javasoltunk, erre oda kell figyelni. Erről majd még szeretnénk további vitát folytatni, és tovább beszélni az előadóval is, és a, ezzel a szakbizottsággal is, hogy etéren a lehető legjobb megoldást tudjuk megfogalmazni. És Van de már említette, ez természetes, mindannyian látjuk, hogy még sok munkát kell végeznünk, az egyes módosításokat meg kell vizsgálni, és hát kíváncsian várjuk a kompromisszumos javaslatot, amelyet Van de nyári szabadság utára ígért. Köszönöm, köszönöm. Van de Kampur, rád kérdezem, hogy akar-e még válaszolni erre? Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy világosan látjuk a helyzetet. Nem hiszem, hogy sok mindent hozzá tudnék tenni. Ön és Westphal kollégek véleményét is hallottuk, ezután most a kompromisszumos módosításokat el kell készíteni, kompromisszumos javaslatokat. Világos, hogy mi forog kockán, el kell végezni a munkát. Ami a, az első hozzászólását illeti, a négykerekű mezőgazdasági négykerekű kvadokat illetően, ezek valóban mezőgazdasági gépek is, de fiatalok közúton is használják, és ez nagyon veszélyes fejlemény, erre oda kell figyelni. Nem szeretném, hogyha mezőgazdasági gépjárművek a motorkerékpárok típus jóváhagyására négykerekű járművekre a motorkerékpárok típus jóváhagyását kellene alkalmazni, és fordítva, majd valamilyen kompromisszumot igyekszünk találni. Ettől eltekintve reméljük, hogy mindenki biztonságban lesz a közúton, akárhány kerekű járművel utazik majd. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Mi is várjuk a kompromisszumos javaslatokat. Köszönjük a munkáját. Az árnyék előadók nevében is azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy Köszönöm ezt a nyitott és energetikus hozzáállást, amit tanúsított, és hát akkor várjuk majd a kompromisszumos javaslatokat. Akkor nézzük a legutolsó napi rendű pontot. Ivanova asszony beszámolóját a gazdasági és pénzügyi bizottság részéről az ÁFA jövőjéről készített egy anyagot. Campos úr is itt van, Kreuzmann urat úgy látom helyettesítik. Sokan nincsenek itt, Dion úr örömmel látom itt van. Nem tudom, Nél úr itt van az adóügyi főigazgatóságtól? De képviseli őt valaki, elnézést nem láttam. Raponi ő van itt a Taxud főigazgatóságtól. Hát mind, mindenkit megpróbálunk ebbe a 12 percbe besűríteni. Ivanova asszony. Köszönöm, hát 30, 20 percre számítottam, de igyekszem akkor rövidre fogni. Teljesen világos, hogy a gazdaság és pénzügyi válság jelentős kihívásokat jelent a tagállamok számára. Sok tagállam növelte az álfa kulcsát, vagy azon gondolkodik, hogy növeli, vagy a válságra adott válaszként, vagy pedig a hosszabb távú ö, stra, ö, ö, adóztatási stratégia, stratégiájukkal össze, összhangban. Amiről ma szeretnék beszélni, az, hogy milyen komplexek a jelenlegi áfa szabályok és administratív követelmények az vállalkozások szerint eh, ez akadályozza a belső piac eh, kiteljesedését. Ezek neg- negatív hatással vannak különösen a KKV-kre, és intézkedéseket kell hoznunk, hogy eh, ezeket a terheket csökkentsük. Erős, de egyszerű szabályokat kell hoznunk, amelyek jobban alátámasztják, jobban megfelelnek a belső piac elveinek. Az internet korában az áfa kulcsok és az administratív szabályozások nagyon korlátozzák az elektronikus kereskedelmet. Nehéz más tagállamokba értékesíteni termékeket és szolgáltatásokat. Szere- ö, csökkentenünk kell tehát ezeket az administratív terheket, és az elektronikus aláírások interoperabilitását biztosítanunk kell ennek érdekében. Ezért úgy hallom, hogy itt közben párhuzamosan velem beszélnek, de ö, folytatom, tehát felül kell vizsgálni az elektronikus aláírásról szóló irányelvet. Ez főleg a KKV-k helyzetét könnyíti majd meg, jelentősen. Végül, amit nagyon fontosnak tartok, is szeretném megemlíteni, hogy ragaszkodnunk kell a szubszidiaritás elvéhez. Minden olyan döntés során, mely szerint a tagállam, tehát a tagállamokra kell hagynunk az áfa kulcsok csökkentésével kapcsolatos döntéseket, tehát az tagállamok jobban ö, végre tudják hajtani az Európai Uniós célkitűzéseket, hogyha saját nemzeti hagyományaikat, hagyományaik figyelembe vételével tudják meghatározni az alacsony áfakulcsú és áfamentes termékek körét várom a jövendő vitákat ebben a témakörben, és várom a véleményüket. Köszönöm, Ivanova asszony. Sajnálom, hogy nem maradt több idő, de ön nagyon tömören előadta a lényegét. Korere a Ivanova. de Campos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Ivanova kollégának. Szeretném megköszönni neki a lehetőséget, amelyet kaptunk tőle. tornou-se não apenas uma. Um, observou uma tendência de evolução da fiscalidade direta para a fiscalidade. A HEA témaköre Tehát a héja e maga változott, korábban ez egy közvetett adó nem volt, most már egy közvetlen adónemmé változott, és a makrogazdasági öm, politika egyik fontos elemévé nőtte ki magát. Azt hiszem, ez olyasmi, amit világosá kell tenni az állásfoglalásban. nem engedhetjük meg, hogy különböző áfa kulcsokat alkalmazzanak. Persze ragaszkodni kell a szubszidiaritáshoz, de hangsúlyoznunk kell, hogy meg, differenciáltan gondolkodjunk. Innovatív módon kell gondolkodni. A 2014-2020-ig terjedő időszakra nézve Hallottuk az elképzeléseket nem régiben. Érdemes lenne a, erre utalni a bizottsági javaslatban, Kreuzmann úr. Thank you very much, uh, Chair. Christian Bussoy would like to thank Mrs. Ivanova for this support for the... Köszönöm szépen. <laughs> Szeretném megköszönni Ivanilva asszonynak a munkáját. Azt hiszem, hogy az egységes piac szempontjából ez nagyon fontos. E, az elmélyítéséhez járulhatunk hozzá. A jelentési kötelezettség különösen fontos, hiszen ez eltávolítja az e, akadályokat az egységes piac előtt. A bizottság néhány lehetőséget felvázolt a, az állandó héja rendszer bevezetésére. A, a bizottságnak azt, ahhoz kellene ragaszkodnia, hogy egyszerű maradjon a rendszer, ugyanakkor lehetővé tegye, hogy a tagállamok hatékonyan szedjék be a héja, héját. Ez az egységes piac szempontjából lenne hasznos. A szubszidiaritás elve nagyon fontos itt, ugyanakkor a tagállamoknak további összehangolási erőfeszítéseket kellene tenni a héja kivételek területén különösen. Másik szempont, a kulturális árukkal kapcsolatos héja. A különböző tartalmakat illetően a héja rátát meg kell állapítani, például az, az online tartalmakat illetően a normál héját kellene alkalmazni. Tehát szükség van arra, hogy csökkentsük a felesleges administratív költségeket, különösen a KKV-k számára hogyha azt akarjuk, hogy legyenek határokon átnyúló ügyletek, akkor ezt kell tennünk. A héja szabványosítása kívánatos lenne. Persze, ne felejtsük el a szabszadírtást. Héja nyilatkozatok EU szintén lehet, hogy nehezen elfogadható megoldás lenne a tagállamok számára Épp ezért kellene eh, szabványosított héja eh, kötelezettségeket felállítani. Ezzel megkönnyítenénk például a héja begyűjtését is. A milyen jogi eszközt kellene használni erre. Eddig eh, irányelvet használtunk azért, hogy mozgásteret biztosítsunk a tagállamoknak, de ez az alkalmazásban következtetetlen, következt rendezetlenségekhez vezet. Épp ezért egy rendeletet támogatnánk, nem pedig egy új irányelvet, amely a harmonizációt lehetővé tenni, és világosabbá tenni a vállalkozások számára is. Köszönjük szépen, Gion úr! Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésem lenne. Először is egy elvi kérdés. A, ebben a véleményben többek között a közvetett, közvetlen adóztatástól a közvetett adózás felé kellene elmozdulni. Az adócsalás kérdése itt fontos, a héja csalás kérdése. Nem tagadhatjuk ugyanis, hogy a héja csalás problémát jelent a belső e, piac számára. A frakcióm úgy látja, hogy a közvetlen adóztatás az a lakosság szegény rétegeit érinte. Ezeket a kérdéseket pedig közvetlen adózással jobban el lehet érni. Épp ezért e, módosítókat nyúlunk be a szövegjavítására. Nyújtunk be. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Ivanova asszony azokra a területekre koncentrált, amely számunkra a legfontosabbak. És üdvözölöm ezt a, a frakcióm eh, nevében. hisz eh, vannak olyan héja kérdések, amelyek a szakbizottság számára prioritást jelentenek. És egyet értek Kreutzmann úrral is, hogy eh, milyen a különbségek vannak a digitális és a fizikai termékek adóztatásában és nem ért, igazán érthető, hogy egy digitális könyvért miért kellene többet fizetni, mint egy papírkönyvért. Elnök úr, nem rejtegethetem, hogy pontosan ezt hiányzom, hiányolom a szövegből, és szerettem volna felhívni a figyelmet mét a jelentéstevőnek, épp ezért módosítót kell benyújtanom. Hiszen ha vesszünk egy digitális könyvnek a példás, példáját, ahogy ezt egy szolgáltatás nyújtásként határozza meg az, az európai jog, ezért normál héja adózást kell fidezni, míg a papíron lévő könyv az egy másfajta adózást. Tehát azt hiszem, hogy Steiner, Steiner asszony nem, érez, nem értette, azt hitte, hogy én uniformizálni szeretném a héjákat. Nem, nem ezt akartam, hanem ezt a kulturális, a digitális kulturális javakkal kapcsolatos különbséget szerettem volna megoldani. Nem várhatjuk ki még akkor sem, hogy a bizottság a zöld könyv után eh, megígérte, hogy gondol fogni kell, fog erről a kérdésről, de nem várható 2015-ig, hogy megtalálják a, a megoldást. Eh, szerintem sokkal gyorsabban kell megoldást találni. Köszönöm szépen. Nos, ennyit akartam mondani. Elnök, köszönöm szépen. Van-e még valaki más? Azt hiszem, hogy már csak annyira van idő, hogy a bizottság rövid hozzászólását meghallgassuk. Kérem, ne legyen több, mint egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Megpróbálom akkor egy percbe szorítani. Köszönöm az el, előadónak a véleménytervezetet. Itt olvashatunk arról, ami a zöld könyvben is szerepelt. A zöld könyv jelentős vitát indított útjára eddig 1700 véleményt kaptunk, ez 8000 oldal. Most elemezzük a különböző hozzászólásokat, de az teljesen világos, hogy a fő problémák a belső piac működésével kapcsolatosak. Az áfa kulcsok is ide tartoznak, mert pedig a belső piac jelenti az alapot az áfa kulcsok tekintetében. Ide tartozik be az elektronikus könyv kérdése és stb. Meg kell nézni, hogy milyen, mit tartalmaznak a hozzászólások, és hogy a bizottság hogyan tud megfelelni a várakozásoknak. De az biztos, hogy az ÁFA rendszernek figyelembe kell venni a technológiai fejleményeket, hiszen mi még mindig egy bizonyos szempontból elavult rendszerben dolgozunk, a technológiai fejlődést figyelembe kell venni. Ami a kulcsokat illeti, ez főleg politikai, nem szakmai kérdés, úgyhogy szerintem politikai döntés fog születni e tekintetben. De az biztos, hogy nagyon fontos az administratív terhek csökkentése, és lehetővé kell tenni a vállalkozások számára, hogy olyan rendszer alakuljon ki, amely jobban elősegíti a közösségen belüli kereskedelmet. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Ivanova, asszony, szeretne reagálni? Nagyon röviden köszönöm szépen. ismételten köszönöm a kollégáknak a véleményüket. A legtöbbel egyetértek. Egyesekkel nem igazán, de üdvözlöm Kreutzmann úr javaslatát, hogy jobban össze kell hangolni a szabályokat de Campos úr elképzelését illetően, hogy standardizálni kell az Európai Uniós számlákat. Ez is része a jelentésnek, úgyhogy ezzel is egyetértek, ami a harmadik dolgot illeti, egyetetek vele, hogy ez nagyon fontos, de ezt a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban dolgoznak ezen, egy jelentés készül, ennek a bizottságnak is tagja vagyunk, ez szerintem elég jól lefedik ott ezt a kérdést, ezért nem is foglalkoztam vele a véleményemben, hiszen én ezt a belső piac szemszögéből vizsgáltam a kérdést ebben a véleményben. Július 20-a módosítások benyújtásának határideje, és várom a javaslataikat. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. És akkor megerősítem, hogy augusztus 31-én szavazunk erről. Ezzel le is zárom a mai napi ülést. Mindenkinek kellemes nyári szabadságot kívánok. Remélem, hogy mindannyian feltöltődnek a nyári szabadság során, és előkészítik a módosításokat mindazon témákkal kapcsolatban, amelyekkel foglalkoztunk. Készítsék el tehát a módosító javaslataikat. Örülök neki, hogy Rapti asszony is itt van még, és az különösen a jelentés tevőknek kívánok kellemes nyári pihenést, hogy töltödjenek fel. Viszontlátásra!